Ja, guten Morgen! Jó reggelt kívánok! Mindenkit szeretettel üdvözlök. Elmondtam, hogy pontosan fogunk kezdeni, és ezt be is akarjuk tartani, úgyhogy folytatjuk is a munkánkat a hatos napi rendi ponttal. Szavazásra kerül sor. Remélem mindenkinek itt van a szavazókártyája. kérem, hogy mindenki helyezze a szavazókártyáját a szavazó gépbe, hogy rögtön el is kezdhessük a szavazást. Először az elektromágneses terekkel kapcsolatos jelentésről szavazunk, és elkezdjük az egyes kompromisszumos javaslattal. Aki egyetért vele, azt kérem, hogy emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodás. A C1-et így elfogadtuk. Kettes kompromisszumos javaslat, aki ezt támogatja, az emelje fel a kezét. Ezt is elfogadtuk. C3-as módosító indítvány, aki ezzel egyetért, az emelje fel a kezét. Ellenszavazatok, tartózkodás, ezzel akkor a harmadik kompromisszumos javaslatot elfogadtuk. Ötös módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44-es módosító indítvány, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk. 45-ös módosító indítvány. Ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 50-es módosító indítvány. Ki van mellette, ki van ellene, elfogadtuk. Ötvennegyedik módosító indítvány. Ki van mellette? Kérem, emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk? ös módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 56-os módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 57-es módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás a nagy többség elutasította. Ezzel a 61-es módosító indítványhoz ugrunk ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. A 61-eset ebben a formában akkor elutasítottuk. A következő módosító indítvány a 63-as, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-es módosító ki van mellette, ki van ellene tartózkodás elutasítottuk. 65-ös mellett ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 71-es módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 75-ös módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Tartózkodás? Így akkor elfogadtuk. Parancsoljon. Elnök úr, szeretnék egy javaslattal élni. A 75-ös módosítótól indulóan a 91-esig egyben blogban szavazhatnánk. Jusque-là, au moins 80. Alors, je propose pour les annexes de 116 à... Tehát azt javaslom, hogy a függelékekkel kapcsolatos módosító indítványokról egyben szavazzunk tehát a 116-tól a 144-esig, ezt, ezekről unblock szavazhatnánk. A többiről külön-külön kell majd szavaznunk, mert hogy különböző a szavazásra vonatkozó javaslat. Tehát kolléga, már egy bizonyos részéről szavaztunk ezeknek, a többiről pedig amblok szavazhatnánk, hogyha ezzel ellentétes javaslat nincs akkor én így bocsátanám szavazásra a dolgot. Tehát a 76-ostól a 81-esig kitámogatja ezeket, ki van ellene, tartózkodás, tehát a 76-ostól a 81-esig elutasítottuk a módosítókat. A 82-estől pedig egyenként kell szavaznunk, mert hogy ott a szavazó listán különböző javaslatok állnak a szavazásra vonatkozóan, tehát akkor a 82-essel folytatjuk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. 83-as, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk elfogadtuk, 85-ös mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-eset kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 88-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Elutasítottuk? Igen. 89-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 91-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 18-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es mellett ki van, ki van ellene, tartózkodik? elfogadtuk. 92-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 93-asról helyesbítéssel együtt szavazunk, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk. ...96-osról szavazunk, most ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 97-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Százas módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 101-es. Ki van mellette? Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító indítani, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 102-es módosító indítvány ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Így akkor ezt elfogadtuk. 21-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 103-as módosító, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 104-es módosító indítvány. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 105-ös módosító indítvány következik. Ki van mellette? Nem. Tehát a szá, elnézést, a 106-osnál tartunk. Tehát 106-os ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. 108-as, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Huszonkettes ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 109-es módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Ezt is elfogadtuk. 110-es, ki van mellette, kezével jelezze, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 23-as következik, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Most pedig a 111-es módosításról szavazunk részenként. Első rész ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás akkor ezt ellenőrizzük elektronikus út. Nem. Kész feltartással. Jó. Tehát mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 22-en mellette, 31-en pedig ellene voltak, 80 tartóz, elnézést nulla, tehát senki sem tartózkodott, így elutasítottuk ezt a módosító indítványt. Második rész ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk a második részt. 24-es módosító indítvány ki van mellette, Tehát 24-es módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös módosító következik, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os, itt kérem készfeltartás jelző, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 113-as. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 114-es módosító ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 27-es módosító következik. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. Tehát az a javaslat érkezett, hogy a 116-ostól indulóan a 144-esig együtt, egyben amblok szavazzunk. Úgy gondolom, hogy ez egy jó javaslat volt. Aki támogatja ezt a módosító blokkot, az emelje fel a kezét. Ki van ellene? Tartózkodások. Tehát akkor a 116-ostól a 144-esig terjedő módosító blokkot elutasítottuk. 131-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás Elfogadtuk. Harminckettes, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most a preambulum bekezdések következnek. Egyes módosító a jelentéstevő részéről kérem ki, emeljek fel a kezdet, aki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Második módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 36-os módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. 37-es módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elf... Elutasítottuk. Négyes módosító ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. kilences szóbeli módosítással, aki ezt támogatja, az készfeltartással jelezze. Ki van ellene? ki tartózkodik, így akkor elfogadtuk ezt a módosítót. 41-es következik, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás elutasítottuk, 42-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk, és akkor következik a zárószavazás elektronikus úton, megnyitom a szavazást. mag es ja gar nicht sagen, aber die SD hat einen... A szocialisták sajnos egy szavazattal többet adtak le, ezt nem szívesen mondom. Bitte ein... Ich schließe damit den Wahl... Lezárom a szavazást. 55-en mellette, 5 tartózkodás mellett gratulálunk az előadónak. Most pedig a következő szavazás következik. Jutta Haug témájáról fogunk szavazni. So, komm, jetzt kommen wir zum General. Akkor most az általános költségvetésről szavazunk. Az egyes módosítóról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. És most jön a végszavazás, megnyitom a végszavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 55-en mellette, egy ellene. Gratulálunk Jutta Haugnak. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség mentesítéséről szavazunk. Egy módosítót nyújtottak be a kollégák. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Végszavazás, megnyitom a végszavazást. Lezárom. 57-en mellette egy tartózkodás. Gratulálunk Jutta Haugnak. Um. Most pedig akkor rátérünk a következőre. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den az Európai Gyógyszerügynökségről szavazunk. Egyes módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? úgy láttam, hogy a ellene szavazók voltak többségben, tehát elutasítva. Második módosító. Részenként szavazunk. Az első részről szavazunk először, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. Az első részt akkor elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosító, szóbeli módosítással, első rész. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Hármas módosító, utolsó mondata, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Négyes módosító mellette, ki van ellene, tartózkodás, ki tartózkodik? Tartózkodás, úgy láttam, elutasítottuk. Rivazi asszony? Igen, elnök úr. Egy új javaslatom lett volna a szóbeli módosítómmal kapcsolatosan. Röviden felolvasnám, hogy miről is van szó. A javaslat a következőképpen szól. Hogyha a belső auditáló szolgálat a 2010. évi jelentésében továbbra is egy nem megfelelő értékelést állapít meg, akkor a Környezetvédelmi Ügynökség vezetőjének egy listát kell készíteni az összes engedélyezett orvosi anyagról, annak érdekében, hogy az eljárás megfelelően korrigálni lehessen. Ez lenne a javaslatom tehát. Kérdezem a két illetékes szemét, egyrészt a jelentéstevőt, valamint az ügynökséggel kapcsolatot tartó kollégát, Nos, megállapodtunk abban, hogy úgy, ahogyan ez így meg van fogalmazva, úgy szavazhatunk róla, én ezt támogatom. Elnök, jó, akkor erről így szavazhatunk, erről a szóbeli módosítóról. Oké, okay, stimmig darüber. Lass Jó, akkor szavazunk róla, ki van mellette. Ki van ellene? Tartózkodás akkor ezt elfogadtuk. Hatos módosító, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elnézést kérek, elutasítottuk a hatos módosítót hetes módosító szóbeli módosítással. Két részben szavazunk. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Rendben, ezt elfogadtuk. Most akkor rátérünk a végszavazásra, megnyitom a szavazást. lezárom. 59-en mellette, egy ellene, egy tartózkodással. Gratulálunk ismét csak Jutta Haugnak. So, jetzt kommen wir zur F. Jó, akkor most rátérünk az F-szára. Egyes módosító, itt van előttem az egyes módosító. Két részben szavazunk. Az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, a második rész kiegészül egy szóbeli módosítással, aki mellette van emelje kezét, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor most az eredeti részről kell szavaznunk a második részben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben. A második rész eredeti szövegéről szavazunk, a szóbeli módosítás nélkül erről szavazunk elektronikusan. Tehát az módosító eredeti szövegéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 13-an mellette, 47-en ellen nincs tartózkodás, elutasítottuk. Kettes módosítás. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elutasítva. Hármas módosító, szóbeli módosítással, mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Egy tartózkodással. Jetzt kommen wir dann zu Abänderungsantrag 6. Dafür. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes módosító, szóbeli módosítással a jelentéstevő nyújtotta be. A szóbeli módosítás ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Úgy láttam, hogy többen voltak mellette, de ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. 47-en mellette, 13-an ellene. Mégiscsak egyértelmű volt. Akkor rátérünk a záró szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 51-en mellette, 10 ellene. Megint csak szívből gratulálunk a jelentéstevőnek. Rátérünk a következő szavazásra, az ECDC ügynökségről, nem nyújtottak be módosítást, ezért azonnal rátérhetünk az elektronikus zárószavazásra. Megnyitom a szavazást. A szocialisták és demokraták frakciójának egyel több szavazata van. Egy valakinek ki kell húzni a kártyát. Most jó, lezárom. 58-an mellette, egy ellene. Európai Vegyi Ügynökségről szavazunk. Két módosítót nyújtottak be. Az egyes módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És akkor elektronikus zárószavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 59-en mellette, egy tartózkodással. Gratulálunk ismét a jelentéstevőnek. Difficult. Isten. És akkor egyes módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Úgy láttam, többen voltak mellette. Kettes módosító. Három részben szavazunk erről a módosítóról. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes rész, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan ezt a részt. Tehát második rész, második módosító, második rész ki van mellette, ellene. A néppártnál van egyel több szavazat. Kérem, valaki húzza ki a kártyáját. Lezárom. 24-en mellette, 33-an ellene. Ennek értelmében a második módosító második részét elutasítottuk. Hármas rész, a második módosítón belül ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas bekezdés, hármas módosító, első rész ki van mellette. Ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 36-an mellette, 24-en ellene. Négyes módosító, első rész. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő, az ötös módosító. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan ellenőrizzük ezt is az ötös módosító második részét tehát ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Világosan elutasítottuk. Tévedni emberi dolog. Heten mellette, 52-en ellene, tehát elutasítva hármas módosító és négyes módosító, ezek azonosak. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan. Hetes módosító. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 36-an ellene, elutasítottuk a hetes módosítót. Nyolcas módosító. Egy szóbeli módosítással, ki van mellette, ellene. Mellette ők voltak többségben, akik mellette szavaztak, elfogadtuk. Kilences módosító, szóbeli módosítással. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, nem volt egyértelmű. Tehát a tízes módosítót elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 23-an mellette, 37-en ellene elutasítva. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as módosító. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Világosan elutasítottuk. 14-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. És aztán rátérünk a záró szavazásra, ismét csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 57-en mellette, hárman ellene. Szívből gratulálunk a jelentéstevőnek. és ezzel majdnem a végére értünk a mai szavazásnak. Egy jelentésről majdnem megfeledkeztem, a nők és az éghajlatváltozás. Ez a 14-es napi rendi pontunk, erről is szavazunk. Nem, nem, kedves kolléganő, nem szorítottam háttérbe a feminin oldalamat, ne aggódjon. A jelentés tevő nincs ma itt, de attól még szavazhatunk. Kezdjük is mindjárt az egyes módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk, azt hiszem. Ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük az ötös módosítót. Lezárom a szavazást. Az ötöst elutasítottuk 28-an mellette, 29-en ellene, egy tartózkodással. Hatos módosít a következő, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Kilences mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodás Elfogadva. Tiz- tizenegyes? mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenhármas. mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15 Részenként szavazunk. Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a 14-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as. Kellenen módosítója mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19A, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19B, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette. Ellenőrizzük elektronikusan 22-est először. Megnyitom. És lezárom a szavazást. 29-en mellette, 30-an ellene, egy tartózkodás mellett így tehát elutasítottuk a 22-est, jó, hogy ellenőriztük. Folytatjuk a 23-assal, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ezt is, sajnos nem világos, sok kolléga nem szavazott egyáltalán. 23-as. Lezártam a szavazást. 44-en mellette, 13-an ellene, 3 tartózkodás mellett elfogadtuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 26-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rátérünk az elektronikus zárószavazásra. Nézzük, ki támogatja, ki nem támogatja adott esetben. Lezárom a szavazást. 47-en mellette, heten ellene és négyen tartózkodtak. Szívből gratulálunk a jelentéstevőnek, aki most nincs itt, elfogadtuk a jelentését távol létében. So, die Abstimmungen sind damit... Ezzel befejeztük a szavazásokat. Kérem azokat a kollégákat, akik szeretnének itt maradni, hogy maradjanak itt, azok pedig, akik el szeretnének távozni, azok most hagyják el a termet, hogy folytathassuk a tanácskozás Linda McEwen szóbeli választ igénylő kérdésével. A bizottság még nincs képviselve, úgyhogy azt javasolom, hogy a Időt ne vesztegessük, és hallgassuk meg elsőként Linda McEvant. Tartson be vezetőt ebbe a kérdésbe. Az a probléma, elnök úr, hogy a bizottságnak szeretnék kérdéseket feltenni. Az egész kérdésem a bizottságnak szól. Hogyha nincsenek itt, akkor szerintem várjunk még. Itt van? Azt hittem, azt mondta elnök úr, hogy nincs itt. Jó, rendben van. Rendben, akkor mégiscsak a tervek szerint haladnánk megadom a szót a bizottság képviselőjének, hogy foglaljon állást a szóbeli választ igénylő kérdéssel kapcsolatban. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, jó reggelt kívánok! Szabin Lekrenyéje vagyok, és azt az egységet vezetem, amely az egy, e-, egészségügyi technológia és a kozmetika e, ügyeért felelős. Az asszisztensem nem sokára megérkezik, e, de azért én már el tudom kezdeni a Mekeven asszony kérdésére adott választ. Először is szeretném megköszönni Mekeven asszonynak a kérdést, ezt az úgynevezett PIP ügyet érintő kérdést. Mint ahogy tudjuk, ez egy implantátum gyártó, amely egy rossz minőségű ipari szilikont alkalmazott az implantátumokban, ez, és a megfelelőségi a megfelelőség igazolást ba foglaltak ellenére egy ilyen rossz minőségű szilikont használt. A bizottság rendkívül nagy figyelmet fordít erre az ügyre, szoros kapcsolatot tart a tagországokkal, különösen a francia és a német hatóságokkal, annak érdekében, hogy teljes képet tudjon kapni arról, hogy mi történt. A francia hatóságok jelezték, hogy az ügyről február elejére készítenek el jelentést, a német hatóságok pedig tájékoztatást küldtek kétféle megfelelőségi elemzésről és két hatósági ellenőrzésről, de mivel még mindig folyik az ügy, nem fedhetnek föl túl sok információt. Először is azt kell, arra kell válaszolnunk, hogy a jelenlegi helyzetet hogy kezeljük, ugyanis az ilyenfajta problémákra jelenleg még nincsen eljárás. A, az implantátumok megelőző elővigyázatossági eltávolítására még nincs eljárás, de azt, a, azt javasolják, hogy esetről esetre kellene eldönteni, hogy javasolta az eltávolítás vagy nem. Például Nagy-Britanniában ezt teszik tehát ellenőrizzük a helyzetet, és megfelelő nemzeti szinten intézkedéseket fognak hozni. A bizottság és az újonnan megjelenő egészségügyi kockázatokkal kapcsolatos bizottság fogja el fog készíteni 2012. január végére egy jelentést ezekről a fajta kockázatokról. Második kérdés az az, hogy a jövőben hogy tudunk megelőzni ilyen eseteket. A bizottság jelenleg készíti elő az orvosi eszközökről szóló jogszabályok fel, felülvizsgálatát, és 2012 első fél évének végére fogja ezt elkészíteni. Egy sor javító intézkedést már tervezünk a e, tájékoztató rendszerrel kapcsolatban, és ez azt fogja, fogja szolgálni, hogy a PIP e, mellimplantátumokhoz hasonló eseteket meg tudjuk előzni az értesítő testületek munkáját, a felügyeletet és a piacfelügyeletet szeretnénk javítani, e, mégpedig olyan módon, hogy a nemzeti illetékes szervezetek között javítjuk a kommunikációt, koordinált elemez, elemzéseket készítünk, és ha kell, akkor közösségi intézkedéseket is hozunk, és e, nem utolsó sorban javítjuk majd a különböző orvosi eszközök nyomon követhetőségét, illetve e, azonosítását. A bizottság e, azért is nagyon alaposan meg fogja vizsgálni ezt a kérdést, hogy el tudja dönteni, hogy az orvosi eszközök biztonságának javítása érdekében mit tudunk tenni, különösen a piac felügyelet javítása érdekében. Úgy döntött a bizottság, hogy az orvosi eszközökről szóló jogszabályok, jogszabályokat is ellenőrzi, hogy az esetleges hiányokat ki tudjuk pótolni. Először is össze kell gyűjtenünk a tényeket, meg kell tekintenünk a problémát, és meg kell nézni, hogy mi történt és miért. Aztán megnézzük, hogy az incidens idejében milyen volt a jogalkotás, aztán pedig megállapítjuk, hogy a jelenlegi intézkedések elfogadása meg fogja -e majd oldani az ilyen problémák felmerülését, aztán pedig eldöntjük, hogy szükség van-e még további intézkedésekre annak érdekében, hogy a hasonló problémák a jövőben nem merüljenek föl. Egy stressztesztet fogunk tehát elvégezni, és ennek során különösen az értesítő szervezetek auditálási tevékenységére fogunk koncentrálni, például a nem bejelentett látogatások és a véletlenszerű mintavétel kérdésére. Jelenleg ugyanis csak a gyártónak kötelessége incidenseket bejelenteni. hiszek abban, hogy a már megállapított intézkedések, kombinálva azokkal, amelyeket majd a jövőben még szükségesnek fogunk tartani, és amik a stresszteszt alatt ki fognak derülni, megfelelőképpen megerősítik a rendszert, és biztosítják azt, hogy csak biztonságos és ellenőrzött orvosi eszközök kerülnek az európai piacra, amelyek az európai polgárok érdekét szolgálják. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Elsőként Linda McEvennek adom meg a szót. Olyan sok hozzászóló jelentkezett, hogy két percben kell korlátoznom a hozzászólási időt. Tájékoztatásképpen pedig elmondom, hogy egy televíziós forgatócsoport van a teremben, a Europe Satellite-tól érkeztek. A kollégák tudják, tehát, hogy filmezik őket. Tehát elsőként Linda McEwan kap szót. Um, thank, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság megvizsgálja ezt az ügyet, mielőbb és minél alaposabban, hiszen a legtöbb embert sokkolta, megrendítette az az információ, ami kiderült ezekkel az implantátumokkal kapcsolatosan. Egy cég gyakorlatilag szándékosan megtévesztette a pácienseket. Meg kell, biztosítanunk kell azt, hogy igazságot szolgáltassanak az érintetteknek. Az első kérdés a bizottsághoz tulajdonképpen az ellenőrzések kérdéskörét érinti. Az egyik probléma az volt, hogy ez a franciaországi cég az ellenőrök elől elrejtette, elkendőzte azt a tényt, hogy ipari szilikont használt. Lesznek-e majd a jövőben be, előre be nem jelentett ellenőrzések? Hogyha ugyanis egy ilyen cégnek három héttel előtte szólunk, hogy ellenőrzéseket tartunk majd, akkor van ideje elrejteni az inkrimináló anyagot. A második az FDA-val tehát az Egyesült Államokbeli Gyógyszerügyi Ügynökséggel való koordináció, vagy más nemzetközi intézetekkel történő koordináció. Ugyanis az amerikai gyógyszerügynökség jelezte tíz évvel ezelőtt, hogy vannak aggályai az érintett implantátummal kapcsolatosan. Mi, az európai hatóságok miért nem értesültek erről, miért nem foglalkoztak ezzel a kérdéssel? Érdemes lenne tehát egy jobb koordinációt megvalósítani, ami az orvosi segédeszközöket illeti. Van-e valamilyen adatbázis EU-s szinten, amely az orvosi segédeszközökkel kapcsolatos problémákat nyilvántartásba veszi. Úgy tudom, van ilyen, hogyan működik ez az adatbázis jelenleg, és milyen információkat tartalmaz a különböző mellimplantátumokkal kapcsolatosan. És végezetül a nyomonkövetés problémája. Ön azt említette, hogy esetleg egy ilyen vonalkódrendszert be lehetne vezetni, vagy valamilyen más hasonló rendszert, amelyel az implantátumokat nyomon lehetne követni, minden egyes implantátumot. Így, hogyha egy adott probléma fellép, akkor nyomon lehet követni az adott implantátumokat, és azonosítani lehetett, lehetne az érintetteket. A saját hazámban az a tapasztalat, hogy egyszerűen lehetetlen megállapítani, hogy mely páciens milyen implantátumot kapott a bizottság fog-e az új irányelvben, új vonatkozó irányelvben valamiféle rendszert bevezetni erre? Köszönjük szépen, mondja az elnök. François Gross tett a következő felszólalunk. Elnézést, nem is, Richard Zéber. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos el kellett menni Gosztett azt mondja, egy másik időpontra, megkérte, hogy képviseljem őt, tehát ahogy elhangzott, itt egy francia cégről van szó, aki ilyen implantátumokat gyártott. Egész Európa számára és felmerült az, hogy 4 vagy 500 ezer nőt is érint ez a probléma, tehát ezzel a kárnak a mértékére, volumenére vonatkozóan levonhatunk következtéteseket. Úgy gondolom, hogy el kell gondolkoznunk arról, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabály alkotást, a gyógyászati eszközökkel kapcsolatos jogszabályalkotást hogyan tudjuk biztonságosabbá tenni Európában, és a bizottsági kezdeményezések, amiket hallottunk, és amiket megerősített Linda meg is, ezeket támogatnunk kell. Központi kérdés, hogy a gyógyászati eszközöknél ugyanazt a biztonsági szintet érjük el, mint maguknál a gyógyszereknél is. Úgy gondolom, tehát itt van mit javítani. Nagyon modern termékekről van szó, nem igazán tudjuk sok esetben megkülönböztetni őket, hogy itt most egy gyógyászati eszközről van ez szó, vagy adott esetben gyógyszerről. E, tehát az ilyen határ esetek esetében dupla lehet adott esetben a kockázat. Tény, hogy a pácienseknek a felhasznált termékekkel kapcsolatban biztonsággal kell rendelkezniük, magas szintű minősítési eljáráson kell átesniük, a nemzeti eljárások nem mindig alkalmasak erre. Itt Európában egy 500 ezres piac van, tehát a konkrét esetben a nemzeti hatóságok a maguk kapacitásával nem feltétlen képesek leképezni az összesnek az idé, igényét, tehát itt lépnünk kell nagyon nagy cselekvési szükség van, és ehhez hozzátartozik az is, hogy figyelnünk kell a piacot, eh, a pacienseket eh, be kell vonni a monitoringba, és megfelelő információs csatornákon információt kell beszereznünk már az engedélyezés előtt. Úgy gondolom, hogy itt a melimplantátumok is központi szerepet játszanak, itt meg kell akadályozni, hogy a beültetés utáni későbbi fázisban problémák legyenek. Egy további pont, amit még ki szeretnék emelni, az, hogy mondja meg a bizottság, hogy konkrétan mikor fog javaslatot tenni az intézkedésekre. Elnök, köszönöm szépen Richard Zébe, Péter Líze kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen Linda ezt a kezdeményezést. Valóban drámai kérdésről van szó, és nagyon jó, hogy a bizottság már előzetes munkát is végzett, és a gyógyszerekkel kapcsolatos irányelv javítását tett javaslatot. A nemzeti hatóságokat jobban föl kell szerelni, a piac megfigyelését, ellenőrzését erősíteni kell. Ez nekem mindig is szívemhez közel a dolog volt, és különösen fontosnak tűnik számomra a visszakövethetőség kérdése. Dali biztos azt mondta nekem tegnap, hogy, Dén, hogy Dániában is voltak olyan esetek, eh, ahol ez az implantátum került be, beültetésre, és 60 implantátum esetében, eh, amit a PIP vállalat gyártott, klinikában beültetésre kerültek, be kellett zárnia ennek a klinikának, és az összes kapcsolódó dokumentumot meg semmisítették, és van 5000 női paciensük, aki nem tudja, hogy most gyakorlatilag milyen implantátumot építettek be neki ebben a klinikában. Tehát kell a visszakövethetőség. Ebből következik szükségszerűen, hogy a, meg, hogy meg kell néznünk az amerikai jogalkotást, nézzük meg, hogy mi abból a jó, átvehető, mi az, ami nem. Egy nemzeti német szakértők által adott ötlet, az az, hogy legyenek be nem jelentett ellenőrzések, nem csak a gyártóknál, hanem a szállítási láncban mindenhol, ahogy ez már megvalósult például a gyógyszereknél, a patikákban is ugyanis a hagyomsítványok sokszor nem a gyártónál, hanem később a folyamatban máshol kerülnek be, a szállítási láncba, tehát meg kell vizsgálni, és kérem a bizottságot, hogy vizsgálja meg ezt, és szükség esetben a javított javaslatában e, ezt így fogalmazza meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Péter Lize, következőként pedig Dagmárod Bérend kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy az orvosi segédeszközök témájáról egy botrány révén kell beszélnünk ugyanis ezeknek az eszközöknek a problémája a régi jogszabályalkotás óta fennáll, és hogy egy felülvizsgálaton dolgozunk, legalábbis a bizottság ezt teszi, ennek az oka az, hogy mindannyian megállapítottuk, hogy hiányosságok vannak. Mindaz, ami elhangzott, helyén való, de az elhangzottak semmiképpen nem változtatnak semmit azon, hogy ez bármikor újra megtörténhet. A régi jogszabályoknak megfelelően lehetőség van arra, hogy a tagállamok maguk hatóságokat nevezzenek meg, amelyek kizárólag a technikai összetételt vizsgálják, ami nevetséges. Egyedül Németországban 16 ilyen hatóság van. Minden gyártó azonban a, maga választhatja meg, hogy mely hatósághoz fordul. Így például a francia cég egy lengyel hatósághoz fordulhat az engedélyeztetésért, vagy a német cég Olaszországba mehet. Nagyon sok ilyen hatóság van. És Grelier asszony elmondta, hogy a szilikonimplantátumok gyártója megtévesztő módon azt állította, hogy orvosi szilikon zselét használt. De ha még mást is állított volna, akkor a Rajna vidéki illetékes hatóság nem tudta volna megállapítani továbbra sem, hogy ez egészségkárosító anyag-e vagy sem. Így tehát arra jutunk, hogy a alkotás az emberi szervezetbe beépített implantátumok esetében, vagy az orvosi segédeszközök esetében is nem elégséges. Ezért kérdezem a bizottságot, hogy függetlenül a jelenlegi ügytől a tagállamokban megnevezett hatóságok, kinevezett hatóságok jelentik-e a fő problémát, és ha igen, akkor hogyan akarnak változtatni a jelenlegi helyzeten? Én azt gondolom, hogy egy ellenőrző hatóságra van szükség, így például egy olyan hatóságra például, mint amilyen az EMA Londonban. Azt gondolom, hogy egy olyan kutatóintézet, amely több különböző területtel foglalkozik, nem tudja megfelelően ellátni ezt a feladatot. És kérdezem a bizottságtól, hogy nem gondolják-e úgy hozzám hasonlóan, hogy egy új e- engedélyeztetési eljárásra van szükség, hogy a különböző orvosi eszközök egy től három ig terjedő kategóriáit sokkal jobban kell ellenőrizni az engedélyeztetés során, hogy az engedélyeztetés esetleg nem képezi-e a gyenge láncszemet, úgymond az eljárásban, és hogy nem kellene-e pontosan megvizsgálni az illetékes hatóságokat, hiszen, hogyha ezek jól működnek, ellenőrzésekre nincs szükség. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Chris Davis kap következőként szót, és most lezárom a felszólalók listáját, mert máskülönben már csak egy-egy perc jut mindenkinek. Chris Davis itt van még a listán. Én Antonescu, dann Schilders, Schaldemos und viele, viele andere. És még sokan mások. Okkoni, Hébner, Weisgerber és igen, McGuinness is rajta van. So, dann ist die... Jó, tehát akkor lezártam a felszólalás, felszólalók listáját, mindenki rákerült, de másfél percre kell lemennünk. Chris Davis kap szót. Thank you, Chairman. Two... Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lenne a bizottsághoz. A implantátumok, ezek a francia implantátumok, ezeket a szabályozó testület Franciában elismerte, és adott neki egy CE európai megfelelési jelzést? És hogyha igen, ha volt rajtuk CE jelzés, akkor van-e a, arra alkalma a nemzeti szabályozó szervezeteknek, hogy más országokban a marketingjét megakadályozzák ezeknek a, ezeknek a termékeknek. Következőként Michel Rivezi kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy több mint 500 ezer nő beüt, ültették be ezeket az implantátumokat. Franciaországban 30 ezer a számuk, és az Egyesült Királyságban is sokan kapnak ilyet. Latin Amerikában van a legtöbb ilyen nő. A tanúsítványokat francia, valamint német hatéko, hatóságok is kiállíthatják, de hogyha a hatóság tanúsítványt állít ki, de nem ellenőrzi a kérdéses laboratóriumot, akkor ez nagy probléma. Az igazgató eltávolította azokat a termékeket, amelyekről kiderült, hogy a, hogy a szilikon nem orvosi, hanem ipari szilikon volt. Tehát, hogyha e, a felhasználási jóváhagyást megadjuk, akkor ez és ez nagyon fontos, akkor az is fontos, hogy ezzel kapcsolatban minden ellenőrzést elvégezzünk, és nagyon fontos, hogyha egy ellenőrzés folyik, akkor a nemzeti hatóságok megfelelőképpen végezzék el ezt. Marseille sebészek már 2008-ban felhívták a figyelmet erre a problémára, és kapcsolatba léptek a nemzeti hatóságokkal, úgyhogy a nemzeti hatóságok feladata az, hogyha bármiféle mellékhatást valaki fölfedez, akkor ez erről értesítsék a többieket is. Aztán még egy dolog van, amit még senki nem említett, ez pedig a plastikai sebészek felelőssége. Hogy lehet az, hogy plastikai sebészek éveken keresztül beültették ezeket a mellimplantátumokat, és és közben tapasztalták, hogy nők visszajöttek és jelentették ezt a problémát, hogy az implantátumok szivárogtak. Hogy lehet, hogy ezt a sebészek nem jelentették, nem adták tovább ezt az információt? Ez e, emiatt a sebészeken van a legnagyobb felelősség. Európában az orvosi segédeszközök jogszabályait kell megfelelőképpen kiigazítani. A stressztesztekkel kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy mi történik ezekkel a termékekkel? Kérek mindenkit a tartsóban másfél perces hozzászólási időt, mert nyilván mindenkinek sürgős kérdései vannak itt, de nem lehet az, hogy valaki két perc, 30 másodpercben adja elé, más pedig rövidebb időben. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, először is meg kell, hogy állapítsuk, hogy ismételten botrányos esettel van dolgunk, ami az európai emberek egészségét érinti. Ez emlékeztet minket arra, amivel már korábban szembe kellett, hogy nézzünk Európában. Például a mediátor esetben. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak bizonyos kérdésekre választ kell találnia. Linda McEwen emlékeztetett arra, hogy tisztázni kell, hogy az amerikai gyógyszer hatóság már 2000-ben közbelépett ennek a francia gyártónak az esetében. Már akkor is tehát jelek utaltak arra, hogy itt csalással állunk szemben. Tehát meg ki kell vizsgálni, hogy ez így van-e. Másodszorban az Európai Bizottság meg tudja erősíteni, hogy tudott róla, hogy 2005-ben és 2006-ban az Egyesült Királyságban innen származó implantátumokat ültettek be, és ezek kiszakadtak egészségügyi problémákat okozva. Aztán Franciaországban is voltak hasonló esetek, és a francia sebészek hiába próbálták meg 2008-ban, 2009-ben felhívni az érintett hatóságok figyelmét ezekre az esetekre. Amióta ez a vállalat fizetésképtelenné vált, azóta tudjuk, hogy ezek a PIP implantátumok, ezek olcsóbbak voltak a piacon, mint más implantátumok. Mióta tudunk erről? Erre se kaptunk választ a bizottság képviselőtől pedig azt is kérdezném, ugye, hogy volt egy irányelv, eh, ami ezekre a termékekre vonatkozott, meg lehet-e állapítani, hogy ezt megsértették. Igazat adok neki, amikor azt mondja, hogy természetesen most eh, hozzá kell járulni az irányelv javításához. Következőként Elena Antonescu kap szót 1 perc 30 másodpercben. Szigorka... Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen nyilvánvaló, hogy az ügy, amelyről ma beszélünk, nagyon sok kérdést vet fel, ami a jogi szabályozás szükségességét és biztonságát érinti. Már szó esett arról, hogy a fennálló irányelvet javítani kell, ezért kérném a bizottságot, hogy az új technológiákra is irányítson nagyobb figyelmet. Vannak technológiai előrelépések, gondoljunk a nanotechnológiára. Úgy gondolom, egy nagyon szigorú, sokkal szigorúbb szabályozásra van szükség az gyógyászati segédeszközök harmadik kategóriáját illetően, és egyetértek a kollégákkal abban is, hogy jobb ellenőrzésre, visszakövethetőségre van szükség az ilyen implantátumok esetében. Fontos mindeközben az is, hogy az információkat jobban centralizáljuk, jobban kezeljük, és hogy a fogyasztókat is megfelelően tájékoztassuk. Több mint 80 engedélyeztetési hatóság van, ezt a rendszert ilyen formában tényleg fenn kell tartani? Erre szükség van? Átláthatóbb szabályozásra van szükség, amely nagyobb biztonságot szabatol az európai fogyasztók számára, miközben a belső piac alapelveit is tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen, mondja az elnök Sálders kolléganő következő. Nesse Sálders? Uh, yes, um, I, most of the other speakers have already asked. A legtöbb hozzászóló már feltette az, azokat a kérdéseket, amelyeket én is fel akartam. Még egy azért maradt, a bizottsághoz. Ilyen helyzetekben, amikor egy káros hatás, mellékhatás megjelenik, akkor nagyon fontos a ö, bűnügyi elemzése is ennek az esetnek, hogy a, a különböző területeken meglevő jogszabályokat tiszteletbe tartják, ugyanakkor más jogszabályokat nem. Nagyon fontos, hogy ezt megelőzzük a jövőben az ellenőrző és jóváhagyó testületek megvizsgálása, illetve az ő döntéseineknek az ellenőrzése. Ezzel kapcsolatban nagyon fontos a határokon átnyúló tevékenység. Nálunk nagyon alaposan ellenőrzik az ilyen testületeket. Nem tudom, hogy máshol ez így van-e, de nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban az eljárásokat ne duplázzuk meg. Mert hogyha ez történik meg, akkor ha túlságosan sok ellenőrzést végzünk olyan testületeknél, amelyeket amúgy is már ellenőriznek más, más területen, mások pedig kimaradnak az ellenőrzés köréből, akkor ezzel sem érünk el túl sokat, tehát ennek a bizonyos felügyeletnek a megszervezését sokkal jobban kellene átgondolnunk. Köszönöm. Kristen Schaldemose kapszott. Well, Köszönöm, elnök úr. El, egyetértek az előttem szólókkal, tényleg probléma van itt, úgyhogy az a kérdésem a bizottsághoz. Az európai betegek mikor e, érnek el odáig, hogy megbízhatnak a beültetett implantátumokban? Mert ma még nem bízhatnak ebben. Azt hallottuk, hogy 500 embernek ültettek be ö, csípőizületet, és csak igaz, hogy már évek óta tudtak róla, hogy problémák vannak ezzel, de csak tavaly kezdték visszavonni a termékeket a piacról, és nagyon sokáig fog tartani, míg a, betegek új ízületet kapnak. Egyszerűen nem biztos a piac, nincs meg a betegek biztonsága. Szeretnék tudni az európai betegek, hogy mikor kezdhetnek el bízni az európai piacban, hogy hogy tudjuk elérni, hogy a tagállamok között jobb lesz a koordináció, és megfelelőbb lesz a piaci felügyelet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sofi Okoni kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok mindent elmondtak már a kollégák, azonban három dologgal szerettem volna kiegészíteni az elhangzottakat. Először is. Ezek a gyógyászati segédeszközök nagyon sok polgár számára igen fontos szerepet játszanak. Különböző implantátumok is ebbe a körbe tartoznak, ahogyan arról ma is hallhattunk, de vannak más termékek is, amelyeket átmenetileg beültetnek a páciensek szervezetébe. Ezek a különböző gyógyászati, orvostechnológiai eszközök adott esetben nem olyan drasztikus intézkedésekkel járnak, mint például a gyógyszerek Én A következő kérdést intézném a bizottsághoz. Nem kellene bevezetni egy olyan eljárást, amely ugyanolyan részletes ö, lépéseket ír elő, mint a gyógyszerek forgalmazásának megkezdése, illetve engedélyezése. Másodszor, a, az érintett cég vezetője azt mondta, hogy egy német laboratóriumban engedélyeztette az adott terméket, mert ez a laboratórium rugalmasabban járt el, mint egy francia vagy egy belga laboratórium tette volna. A kérdés az, hogy nem lenne érdemes harmonizálni az ellenőrzéseket minden tagállamban. Ebben az esetben ugyanis egy francia cégvezete nem mehetne egy másik tagállamba, hogy egy ottani laboratóriumban engedélyeztesse termékét. És egy utolsó megjegyzés, az ellenőrzésekről már esett szó, a különböző éttermeket is ellenőrzéseknek vetjük alá, annak biztosítására, hogy a higiéniai előírásokat betartják. És ez rendben is van így, de hogyan lehetséges az, hogy mindig a vállalkozókat védjük, a fogyasztókat kell védenünk, és ezen a helyük még van mit tenni. Jolanda Hübner a következő. My mamy teraz taki przypadek, kiedy jest zagrożenie zdrowia kobiet. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nehéz ügyel foglalkozunk, egy olyan ügyel, amely vagy egészségre káros következményeket, vagy még súlyosabb következményekkel jár a nők számára. Ismerek olyan nőket, akik rákos megbetegedésekből felgyógyulóban kaptak implantátumokat, úgyhogy nagyon széles ez a csoport, akiről szól van. Szó van. Megkérdezem a bizottságot, hogy mióta van információja arról, hogy az implantátumokkal kapcsolatban felmerült a kockázat, és mikor fogja elkezdeni az ellenőrzéseket. Nem akarom az, az, az, az orvosokat és az egészségügyi dolgozókat vádolni, hiszen hogyha megfelelőképpen tanúsított termékekről van szó, akkor azokat használni kell, és hogyha hogyha az egészségügyi dolgozók ebből indulnak ki, akkor nekik nem kell ezt tovább, további ellenőrzések alá vetni. Mit kíván a bizottság annak érdekében tenni, hogy felhívja a többi vállalat figyelmét arra, hogy ezzel hagyjon fel ezzel a gyakorlattal. Anya Weisgerber, köszönöm szépen elnök úr, a francia PP cégnek a botránya nyilván nem mentes a bűncselekményektől, úgyhogy a küszöbön álló gyógyászati termékekkel kapcsolatos irányelv ellenőrzését arra kell felhasználnunk, hogy az ellenőrzés szigorítsuk. Nem lehet, hogy a matracokban használt szilikont használják fel orvosi célokra az EC jelölése és egyáltalán ilyen termékek a piacra kerülhessenek. Éppen ezért már az engedélyezés esetén működésbe kell lépnie a szigornak, és már azon a ponton meg kell akadályoznunk az ilyen eseteket. Ugyanakkor Rodbérend asszonytól eltérően én nem értek egyet azzal, hogy nincsen szükségünk megerősített ellenőrzésre. Szerintem mindenképpen már erre szükség van, ugyanis nem engedhetjük meg azt, hogy a piacra hamisítványok kerüljenek, éppen ezért fontosnak tartom, hogy bejelentés nélkül váratlanul kerüljenek sorra ezek az ellenőrzések. A legkülönbözőbb helyeken nem csak a gyártás során kell ilyen ellenőrzésekre sort keríteni, hanem ahogy Péter Lize elmondta, a pácienseknek való átadásánál a terméknek is ilyen ellenőrzést kell tartani, annak megakadályozása érdekében, hogy piacra hamisítványok kerülnek. Tehát az engedélyeztetésnél is javítást kell elérni, de meg vagyok győződve arról, hogy az ellenőrzésnél és a nemzeti nyilvántartások összekapcsolásánál is javulás kell elnök. Sofia Masai Kukovics kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégák. Az orvosi gyógyászati segédeszközök, beleértve a különböző implantátumokat is, nagy mértékben nyereség forrást képeznek a cégek számára. Sajnálatos módon nagyon sok nő él ma világszerte, akiknek implantátumra van szüksége, hiszen egyre gyakrabban előfordul az emlőrák kialakulása is. Ugyanakkor azonban az egészséges nőknek másként kellene gondolkodnunk, javasolni kellene, hogy a jogszabályok a jobb tájékoztatás ról szóló rendelkezéseket is tartalmazzanak. A nőket jobban kell tájékoztatni, fel kell hívni figyelmüket arra, hogy a jövőjüket az egészséges életmód biztosítja, nem pedig különböző implantátumok beültetése. Az egészséges életmód egy érték, ezt hangsúlyozni kellene, és talán ennek is bele kellene kerülnie a jogszabályjavaslatba. Elnök, köszönöm szépen, meg Guinness kolléga. Mr. Chairman, um... Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdés van itt, az egyik a reakció a probléma felfedezése után, amely csak hozzáadott a nők, az európai nők félelméhez. Az, a, a brit hatóságok egész másképp reagáltak, például, mint az ír hatóságok az emberek olvassák a híreket, tudják, hogy mi történik Európában. Úgy tűnik, hogy hogy a gyors riasztási rendszer és a koordinált reakciórendszere, amely az élelmiszerekkel kapcsolatban megvan, ezeknek ezt kellene felállítani, hogy a betegek tudják, hogy mivel foglalkoz, mi, mi, miről van szó. Most nagyon félnek a betegek, mert az egyik országban azt hallják, hogy nem szükséges eltávolítani az implantátumokat, a másik országban meg azt, hogy bizony kellene. Úgyhogy a bizottságnak ezzel is foglalkoznia kell. Másodszorban csalás történt, igen. De ezért nagyon fontos, hogy egészen visszamenőleg elvégezzük az ellenőrzéseket, és az ipari szilikon szállítóinak is ellenőrizniük kéne, hogy hova szállítják azt a terméket, és nagyon komolyan kell ezt a kérdést. A, ne, és nem csak mellimplantátumokról van itt szó, kollégáink megemlítették a, a csípőízületet, és egyik kollégánk megemlítette, hogy ezekkel kapcsolatban is voltak problémák. Nálunk koordinált reakciót adtak a hatóságok. Erre van szükségünk európai szinten is. Köszönöm. Köszönöm. András Perello Rodriguez kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dolog biztos. A jelenlegi ellenőrzési rendszer a tagállamokban és az Európai Unióban nem működik. Ezért kerülhet sor csak ilyen család esetekre ezeknek a termékeknek a körében. A bizottságnak elemeznie kell a helyzetet, és meg kell néznie, hogy ez hogyan történhetett meg. Itt ugyanis szabályok betartásáról van szó, de hát ez nem elegendő, hogy egy bürokratikus folyamat végén eh, egy tanúsítványt adjunk ki ezekre a termékekre, ellenőrizni is kell ezeknek a felhasználását, éppen ezért azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a tagállamoknak biztosítania kell, eh, amit nem biztosítanak, a termékek visszakövethetőségét. A bizottságnak ajánlásokkal kell élnie tehát a tagállamok irányába. Nem lehet mindig csak azt mondani, hogy itt a szubszidiaritás elve érvényesül, ugyanis a, ha nőket eh, attól függően, hogy mely államban vannak, különbözőképpen kezelik, és nem tudjuk, mi történik, akkor ez nem elfogadható. A bizottságnak legalább ajánlásokkal élnie kellene, hogy valamennyi európai polgár azonos elbánásmódban részesülhessen. Nem elég, hogyha szabályokat fogalunk el, ki kell javítanunk azt, ami eddig hibás volt. Hogyha pedig nem volt ellenőrzés, akkor, ahogy elhangzott, zárni kell a sorokat, be kell tömni a lukakat, nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy nem működik az ellenőrzés, és nem lehet azt elfogadni, hogy olyan anyagot használjanak fel, amilyet akarnak. Ugyanis ez történt most. Tehát a bizottságnak vállalnia kell ezzel kapcsolatos felelősségét, és a tagállamoknak is vállalni kell. Nem szabad, hogy egyenlőtlen bánásmód legyen. Elnök, Mario Perello kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Lindának, hogy lehetőséget adott számunkra ennek a kérdésnek a megtárgyalására, ez a francia vállalat, amely ezeket a hibás mellimplantátumokat gyártotta, rendkívül nagy felelősséget kell, hogy magára vállaljon most. Olaszországban is nagyon sok panasz érkezett a hatóságokhoz. Ezek az implantátumok mell tumorokat is okozhatnak. Franciaországban külön, körülbelül 30 ezer hibás implantátumot fognak eltávolítani. A legnagyobb aggodalomra azonban az ad okot, hogy ez a vállalat termékeinek 80%-át Európába és Latin Amerikába szállította ezért nagyon fontos ezt a kérdést kezelni. A bizottságot felszólítom arra, hogy szigorúbb ellenőrzést végezzen a tagállamokban, naponkénti ellenőrzést és rendszeres felügyeletet folytasson. Rendkívül fontos lenne ez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Ganini kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, ezeknek a segédeszközöknek a visszakövethetőségét, nyomon követhetőségét mindenképpen fokoznunk, erősítenünk kell. Vannak megfelelő engedélyező szervek, és szükség van megfelelő kritériumokra is, hogy biztosítható legyen a független és szigorú ellenőrzés, és egy közös kockázati felmérésre is szükség van. Azt gondolom, jó lenne, hogyha ennek az ügynek a kapcsán a jövőben jobban tájékoztatnánk a nőket annak érdekében, hogy növeljük a biztonságot. Orvosokkal, radiológusokkal beszéltem Olaszországban, és ők megerősítettek abban, és tájékoztattak arról, hogy függetlenül attól, hogy milyen mellimplantátumot választ az adott sebész és a páciens, még akkor is, hogyha az adott mellimplantátum, tehát az összes kritériumnak megfelel, még akkor is megelőzheti a rák rákos megbetegedések megelőzését, prevencióját, ez az implantátum, mert ezáltal a képalkotó eszközök nem vethetők be megfelelő módon, és a nőket világosan tájékoztatni kell erről. Sok nagyon fiatal nő is aláveti magát ennek a beavatkozásnak, annak minden kockázatával együtt, ezt világosan látnunk kell. Emellett szeretném megkérdezni, hogy igaz-e a sajtóban ez állt, hogy a PP implantátumok regisztere nyilvántartása ahhoz vezetett, hogy más név alatt is terjedtek ezek a más név alatt működik most ez a cég, és további is pro- protézisek egyált elnök. köszönöm szépen a kollégáknak, most pedig a Szánkó főigazgatóság képviselője kap szót, Paola Destoria. Parancsoljon! I, I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Először is az új javaslatot illetően Rod Berend, Linda McKeven, Péter Líze kérdezi, hogy mi a szándékunk, mit akarunk most tenni. Ahogy kollégám mondta, egy stressztesztet fogunk elvégezni, tehát elemezzük a javaslatunkat, amely már készen van, és meg szeretnénk nézni, hogy amit javaslunk, meg fogja tudni majd előzni a hasonló esetek jövőbeni felmerülését. Jelenleg az a szándékunk, hogy megerősítsük a jogszabályt, és nagyon szigorúan megszervezzük a az ellenőrzést, a piacfelügyeletet és a visszakövethetőséget. De arra még nem gondoltunk, hogy előzetes engedélyezést, forgalmazás előtti előzetes engedélyezést vezessünk be. Az a fontos, hogy biztosítsuk, hogy minden nemzeti hatóságnak ugyanolyan ellenőrzési kapacitásai vannak. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy a gyártó választhasson, hogy melyik engedélyező hatósághoz fordul. Az a lényeg, hogy ezek a hatóságok mindenhol ugyanolyan magas szintű tevékenységet végezzenek minden tagállamban. Tehát nagyon fontos, hogy legyen a kapacitásuk, hogy meglegyenek a különböző audit eljárások, és hogy mindez átlátható legyen hogy ugyanolyan ellenőrző eljárás folyjon minden országban. Másodszor, Linda McEwen is elmondta, a nem be, bejelentett ellenőrzések a legfontosabbak, és nem csak a termelőknél, nem csak a gyártóknál. A piac felügyelet az a ter termelés, a felhasználás és a betegek szintjén is ugyanúgy kell, hogy működjön. Harmadsorban pedig, ahogy Péter Lize is mondta, fontos a nyomon követés, hiszen jelenleg nem tudjuk mindazoknak az asszonyoknak a nevét, akik eh, be beültették, az implantátumokat, mert nincs egy egyéni azonosító szám, amelynek segítségével pontosan megállapot, megállapíthatnánk, hogy melyik páciensbe, melyik implantátumot ültették be. Tehát szükség van egy, egy eh, egyéni eh, azonosítóra. Van már adatbázis, de ez még nem teljes. Tehát teljes adatbázisra, teljes nyomon követhetőségre van szükségünk. A teljes gyártólánc, eh, a teljes felhasználási lánc során. Nem az a kérdés, hogy te, itt nem, elsősorban nem az engedélyeztetés az, ahonnan a probléma kiindult, az ellenőrzés, a piacfelügyelet és a nyomonkövetés ugyanilyen fontos kérdések. Sok kolléga megkérdezte, hogy hogy történhetett-e ez. Az igaz, és hogy igaz-e az, hogy az amerikai hatóságok már korábban végeztek vizsgálatot ezzel? Sajnos azt kell mondanom, hogy igaz. 2000-ben már volt ezekkel kapcsolatban vizsgálat. Nem a szilikon, hanem a sós víztartalmú mellimplantátumokkal kapcsolatban. Ugyanis akkor Amerikában a szilikon implantátumok nem voltak még engedélyezve. Az FDA, FDA visszavonta ezeket a, ezeknek a termékeknek az engedélyezését, és megállította az importot. Két-három egymást követő ellenőrzést végeztek, de sajnos erről minket nem informáltak. Csak most tudjuk, illetve tudtuk meg, hogy voltak ilyen vizsgálatok, és csak ez év január 10-én kaptuk meg az ezekkel a vizsgálatokkal kapcsolatos minden tájékoztatást. Sajnos Eddig ezt e, erről nem tudtunk, és ezt igen, igen e, nagy mértékben sajnáljuk, hiszen hogyha tudtunk volna róla, akkor sokkal hamarabb közbe tudtunk volna lépni. Az amerikai Egyesült Államok bizalmas információként kezeli ezeket, az, ezeket a fajta adatokat, és mivel csak 2007 óta van megállapodásunk az ilyen, ilyesfajta információk cseréjéről, ami ezelőtt történt, arról sajnos nem tájékoztattak minket. Na most, hogy a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően mit kellett volna tenni? Igen, az engedélyező hatóságok mindenféle, minden tagállamban kötelesek már most is a termékek megfelelőségének ellenőrzésére és a felügyeletre. És meg lett volna, meg lett volna a joguk a termékek piacról való kivonására. Tulajdonképpen 2010 márciusában a francia hatóságok ezt meg is tették, amikor megtudták, hogy ennek, ezeknek az implantátumoknak lehetséges, hogy közük van a rákos megbetegedésekre, megbetegedésekhez. Tehát volt lehetőségük az jelenlegi jogszabályok alapján is cselekedni. Most a a további kérdésekre csak akkor tudok válaszolni, hogyha ezeket alaposabban meg tudom, hogyha alaposabb információt tudok szerezni. Na most, az biztos, hogy a termékek 80-90%-át harmadik országokba importálják, és nagyon kevés a termékek azon aránya, amely Európában marad. Ezért nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten is együttműködjünk. Együttműködünk az USA-val, Kanadával és Japánnal is, és megpróbáljuk, hogy ezen a jogalapon a nemzetközi szintű tájékoztatást is fellendítsük. De sajnos arról van szó, hogy ezek mind bizalmas információnak bizonyulnak, illetve minősülnek, ezért nehezebb a cseréje ezeknek az adatoknak. Tehát az új jogalkotási javaslatban azt, fog, azt fogjuk javasolni, majd márciusban jön ki, lehet, hogy most egy-két, egy-két héttel késik, mert mindenképpen biztosítani akarjuk, hogy az ehhez hasonló esetek a jövőben ismét felmerülhessenek. És informálni fogom a bizottságot arról, hogyha a stressztesztet elvégeztük. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Köszönöm szépen, tisztóri asszony. Linda meg. Evelnek adnám újra meg a szót, hiszen ő tette fel a kérdést. Úgy látom, Rod Berend asszony is szeretne még hozzászólni utólag, de minden esetre köszönöm a bizottságnak, hogy tisztázta a kérdést. Úgy látom, hogy a bizottság megvizsgálja azokat a dolgokat, amelyek bennünket is aggasztottak azt szerettem volna megkérdezni, hogy ő felelős-e, a bizottság jelenlévő képviselője, felelős-e az Európai Gyógyszerügyi Ügynökségéért. Ez ugye az amerikai FDA megfelelője Európában. A kérdés, hogy a londoni ügynökségnek van-e olyan feladatköre, hogy az egész Európai Unió számára fellépjen. Van egy adatbázisunk már, megvan a kapacitásunk Európában arra, hogy megfelelően eljárjunk, miért nem tesszük ezt meg? Fontos mindenképpen, hogy a páciensek biztonságát első prioritásként kezeljük. Elnök, köszönöm szépen. Nem szeretném újra megnyitni a hozzászólások listáját vagy körét. Azt javasolnám, hogy a koordinátorok egymás között még egyszer vitassák meg ezt a kérdést, úgy látom, szükség van arra, hogy beszéljünk még erről az ügyről, még nem le, zárult le az eszmecsere teljes körűen. Nem szeretnék akadékoskodni, nagyon rossz leszek most, de úgy gondolom, hogy Asztori asszonynak valóul adnunk kell egy üzenetet is, ugyanis eh, amit ő elmondott, 90%-ban nagyon helyen való és jó volt, de a többi 10% nem volt olyan jó. Ugyanis a kérdés, hogy hogyan bánunk a jövőben ezekkel a kategóriákkal, a régi jogszabálynak négy kategóriája van, és csak egy kategória esetében van előírás egy speciális eljárása, ezért a bizottságot én arra ösztökélném, hogy változtassunk ezen. Azt asszony egy kicsit habozott, azt mondta, nem ért velem feltétlenül egyet az engedélyeztetési eljárással kapcsolatosan, én azonban úgy gondolom, szükség van, legalábbis bizonyos kategóriák esetében, és új definíciókra is szükség van. Új, lesznek új segédeszközök, a jövőben különböző anyagokat tartalmaznak ezek majd, és elnézést kérek, elnök úr, hogy visszaélek az ön türelmével. Megígérem, hogy a jövőben ezt nem fogom megtenni, de úgy gondolom, Astori úrnak meg kell kapnia ezt az üzenetet. Az EMA kell, hogy legyen a mozgatórugó ebben a folyamatban, nem lehet ezt a tagállamokra bízni. A tagállamoknak Mindemellett pedig jobban meg kell szervezniük magukat, az engedélyező hatóságok nem működnek jól a tagállamokban, és ezen változtatnunk kell. Elnök, na most az megtörtént az, amitől én tartottam, hogyha egy valakinek szót adok, akkor más is szót kér. Zsilpányó még 30 másodpercre szót kap, de többet ilyen nem fog előfordulni, ígérem. Euh, Nos, a bizottság képviselőjének csak azt szeretném elmondani, hogy nem adott választ minden kérdésre. És nem adott választ azokra panaszokra, hogy 2005-ben, 2006-ban voltak már, különösen az Egyesült Királyságban reklamációk, és semmi se történt európai szinten. Semmire sem találtak megoldást. Úgy gondolom, hogy ma mi, európai képviselők is szemügyre kell, hogy vegyük ezt az esetet, hogy nem áll-e fenn a hatályban lévő irányelv megsértésének esete. És jó lenne, hogyha erre adott esetben egy vizsgáló bizottság is felállna. Úgy gondolom, hogy nem csak arról van szó, hogy a rendszert javítsuk, hanem, hanem arról is szó van, hogy a múltbéli hibákat kivizsgáljuk amik az elmúlt hét évben történtek. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottság megjelenését, és köszönöm a kollégáknak a fegyelmezett vitát. Úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt, hogy beszéltünk erről a kérdésről, és meg kell, hogy nézzük, hogy a jövőben milyen lépések lehetségesek, hiszen 4-500 ezer európai polgárt érint itt az Európai Unióban ez a probléma, ha helyesek a számok. Úgy gondolom, hogy ez a körülmény, ez arra ad okot, hogy javítsunk a helyzeten, és nyilvánvalóan ez közegészségügyi szempontból egy fontos dolog, hogy ne kerüljenek ilyen termékek a piacra, minden kibúvót, kerülőutat le tudjunk zárni. Úgyhogy kövessük, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Köszönöm szépen. Átérünk a következő napi rendi pontra, ami a törökországi envi küldöttségnek a jelentése. Jó Leinennek adnám meg a szót, hiszen ő volt a delegáció vezetője. November másodikától negyedikéig tartott az utazást. Kérem Jó Leinent, hogy számoljon be erről. Aki ki szeretne menni, az most hagyja el, kérem a termet. 10 percünk van erre a napirendi pontra. Tudom, hogy ez nagyon ambiciózus terv, de tartanunk kell magunkat az időkerethez, hogy a látogatónkat megfelelően fogadhassuk. Tehát jó lennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elutaztunk Törökországba, mert eh, a környezetvédelmi fejezet az országgal folytatott csatlakozási tárgyalások során az egyetlen még nyitva lévő. A delegáció egy nagyon jó fogadtatásban és nagyon nagy figyelemben részesült Törökországban a tárgyaló partnereink részéről. A parlamenti bizottságok részéről valamennyi, szinte valamennyi résztvevő jelen volt, az Agrárbizottságból is, a Környezetvédelmi Bizottságból is, tehát a törökországi partnereink számára ez egy kiemelt esemény volt. Törökországnak rendkívüli a gazdasági növekedése, 8-9 százalékos már most, másodszorra, és valóban vannak bizonyos konfliktusok a gazdasági és a környezetvédelmi szempontok között. Nagyon nagy probléma az energiaellátást, erről többször is szó esett. Ezzel kapcsolatban érdekes, hogy Törökországban van egy ipari szövetség, ami a nyomást gyakorol a megújuló, megújuló energiaforrások alkalmazása és az energiahatékonyság irányába. Nagyobb nyomást gyakorol, mint a kormány. Itt különböző dolgok szerepelnek az energia mixükben, víz, szén, most aztán akarnak építeni atomerőművet is Törökországban. Mi utaltunk arra, hogy a mi irányunk a energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése irányába mutat találkoztunk a környezetvédelmi civil szervezetekkel, itt a környezetvédelmi hatás tanulmányokról esett szó. Törökországban van egy ezzel kapcsolatos törvény már, de a végrehajtási deficit még nagyon nagy. Tehát papíron megvan már az ezzel kapcsolatos jogszabály, de a gyakorlatban csak részben működik jól, itt meg tehát előrelépéseket kell tenni. A mezőgazdasági minisztériumban volt egy nagy eszmecserénk, ahol a mezőgazdasági termékek higiéniájáról esett szó, ez javult. Az importkorlátozások a marhahústól eltekintve Románia és Bulgária esetében ugye eltűntek, és Törökországnak még sokkal jobban kell megjelölnie a saját mezőgazdasági termékeit, itt még van tennivaló. Ami pedig a közegészségügyet illeti, itt különösen a dohány termékek és az alkohol élvezetéről, a légúti megbetegedésekről ejtettünk szót, ezek nagy problémát jelentenek, és a városokban a légszennyezés is nagy, eh, illetőleg a munkahelyi dohányzás is nagy problémát jelent, illetőleg az otthoni dohányzás. Törökország változatlanul ambiciózus, ami a tárgyalási folyamatot illeti, az Európa ügyeri miniszter Bacsis panaszkodott is arra, hogy az Európai Unió tagállamai mennyire ingatagok, amikor a Törökországhoz fűződő kapcsolatról van szó. Tudjuk, hogy a csatlakozásnak a támogatottsága jelentősen csökkent, 75% fölötti értékről talán olyan 35%-os értékre. Tehát Európának az eddigieknél sokkal koherensebbnek és állandóbbnak, kiszámíthatóbbnak kell mutatkozni a törökországi kapcsolatokban. Egy incidensről beszélnék, a ciprusi kolléga Eleni Tiokurosz egy ülés alkalmával üdvözlést kapott egy ilyen névtáblával, Ez egy teszt volt, a kolléganő kiment, én tiltakoztam az incidens ellen, és a török partnerek aztán hagyták is a dolgot, és a többi ülésen nem fordult ez már elő. Tehát a második fél évben a ciprusi elnökség alkalmával, majd ugye arra nézve eh, arra nézve tesztelték, hogy mennyiben jelent problémát Ciprus török megszállása. Ugye Törökország egy nagy ország, nekünk az az érdekünk, hogy az ottani környezetvédelmi helyzet az Európai Uniós joga, kotás mainstreamjének fő áramvonalak megfelelően alakuljon. Elnök, köszönöm szépen a beszámolót. Skülekakis kolléga jelentkezett szóra. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdekes volt a törökországi látogatás. Egy külön esetet említenék meg. Az igaz, hogy Törökország rendkívül gyorsan fejlődik, és az is igaz, hogy nagyon erős ipari erőt, hatalmat képvisel a régiónkban. Úgy tűnik, hogy az elkövetkezendő 5-7 év alatt el fogja érni a széndiokszid kibocsátás szempontjából az európai átlagot. Ez nagyon fontos, mert Törökország nem vesz részt, tehát semmiféle politikában nem vesz részt, és nem is alakít ki semmiféle politikát a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozóan. Ezt meg kell jegyeznünk. Ez azt jelenti ugyanis, hogy Dél-Európa, illetve más mediterrán országok országokat a szén átszivárgás fenyege, a leakage veszélye fenyegeti, mert hogyha Törökország, mert hogy Törökország el fogja érni a széndiokszid kibocsátás európai szintjét, és nincsen kibocsátás csökkentési stratégiája. A bizottság, amennyire én tudom, ezzel kapcsolatban egyelőre nem szándékszik cselekedni, pedig nagyon fontos kérdés ez energia szempontjából is, hiszen Törökország energia exportálásra képes lesz majd a CO2 csökkentési stratégia bevezetése nélkül, és azért is, mert földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően rövid távú importokra, exportokra képes. És semmiféle benchmarkokat nem határoztak meg ebből a szempontból. Tehát Európa egy része földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően nem érintett e, ettől a problémától, Európa más része pedig nagyon is érintett, például az én országom is, mert közel helyezkedik el Tör- Törökországhoz de Romániának, Bulgáriának is ugyanez lesz majd a problémája, és más földközi tengeri országoknak is. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Köszönöm. Köszönjük szépen. Még egy hozzászólás van. Kérem, legyen rövid, mert már megérkeztek a vendégek. Nagyon szépen köszönöm. A törökországi látogatás rendkívül érdekes volt, én is részt vehettem ezen az utazáson. Nem szeretném megismételni mindazt, amit a kollégák már elmondtak. Annyit mondanék csupán, hogy Törökország egy gyorsan fejlődő ország, a környezetre gyakorolt hatása ennek a fejlődésnek igen jelentős, ezért Törökországnak erőfeszítéseket kell tennie egy olyan politika kialakítása érdekében, amelyel csökken az ország széndiokszid kibocsátása, és amelyel az ország betartja az európai rendelkezéseket is, főként azokat, amelyek a környezetvédelemmel függnek össze. Találkoztunk a környezetvédelem területén tevékenykedő civil szervezetekkel, üzletemberekkel is találkoztunk és beszéltünk. Fontos meghallgatni mindenkit, de a polgárokkal is párbeszédet kell folytatni, hogyha arról van szó, hogy a környezeti ö, engedélyeztetési eljárásokat tisztázunk. Zsüli Irling, az utolsó hozzászólunk. Kérem, legyen rövid. Köszönöm szépen. Ami a kormánytagokkal folytatott találkozót illeti, nagyon érdekes volt ez. Emellett találkoztunk ipari és üzleti képviselőkkel is. Egy dolog azonban csalódást okozott, ez pedig a civil szervezetekkel szervezett találkozókra vonatkozók. Úgy gondolom, nagyon fontos, hogy szakbizottságként figyelembe vegyük, hogy amikor egy delegációs utazást szervezünk, ez egy hatalmas költség, sokan utaznak el közülünk, és ennek a lényege az volna, hogy olyanokkal találkozzunk ott helyben, akiket itt nem tudunk elérni, a civil szervezetek esetében ennek nem tudtunk megfelelni, egyetlen egy civil szervezettel találkoztunk. A szervezési problémák miatt nem tudtunk több civil szervezettel találkozni a terveknek megfelelően. A civil szervezetek nagyon fontos szerepet játszanak a környezetvédelem szempontjából, talán jobban oda kellene figyelni rájuk, és nem az utazás végére kellene szervezni a velük történő tárgyalást, hanem az elejére, amikor mindenki még ott van a delegációból. Hiszen sok kérdésben ők rendkívül fontos szerepet játszanak, és egyetlen egy civil szervezettel találkozni az utazás végén, hát elszalasztottunk egy lehetőséget, úgy gondolom. Elnök, köszönöm szépen! Még két hozzászólásunk van, Schnellhert asszony, majd a delegáció vezető. Csak nagyon röviden, sok mindenről szóval sok mindenről beszéltünk, de nem volt alkalmunk arra, hogy a vidéken ellenőrizzük azt, amit előadtak nekünk. Ezt nagyon fontosnak tartanám a jövőre nézve. Ugye felolvasták nekünk egy papíról, hogy milyen kitűnőek vagyunk, hogy mi mindent csináltunk, de hát nem ellenőriztük, hogy ez tényleg így van-e. Semmit sem, semmilyen létesítményt nem láttunk, és ezt nagyon is problematikusnak tartom. Jó lenne. Két mondat csak. Törökországi látogatás az mindig egyenlő eh, az ankarai látogatással, ahol ugye a közigazgatás van, és az isztambuli látogatással, ami kulturális központ, ez ugye nagyon nehezé teszi a szervezés. Másodszorban a nem kormányzati szervezetek Törökországban ezek nem annyira erősek és kifejlettek, mint nálunk. Valóban talán a végén többen jöhettek volna el, de a környezetvédelmi szervezeteknek a szövetsége az eljött, és talán valóban a jövőben erre több figyelmet fordíthatnánk. Elnök, köszönöm szépen a részletes beszámolót, és azokat a tapasztalatokat, amit a helyszínen gyűjtöttek. Ezekre akkor tehát eh, majd a jövőben reagálni, lehet, hogy máshogy alakuljanak a dolgok, és a következő látogatásokat ennek megfelelően lehet szervezni más országokban. Most áttérünk a 17-es napi rendi pontra. Szeretettel üdvözlöm mai vendégünket, a Dán élelmezésügyi, mezőgazdasági és halászati miniszter, Mette Gierskovot. Látogatónk az elnökségi programot kívánja bemutatni. Nagyon ambiciózus ez a program. Múlt héten már volt egy vendégünk, egy volt kolléganőnk, Ellen Turn Smith, a miniszterelnök. Nagyon jónak és részletesnek tartom az előkészítettségét az elnökségnek. Üdvözöljük tehát, és érdeklődéssel várjuk, hogy miről fog beszámolni. Nagyon sok közös pont van nagyon sok olyan napi lenne szereplő jelentésünk van, amelyekkel foglalkozni fognak. Energiahatékonyság van például a napi rendünkön, aztán itt van a tegnap vitatott, tegnap megvitatott biodiverzitással, stratégiával kapcsolatos jelentés. Itt van a húsáruknak az elektronikus megjelölésének a kérdése. Itt is rá vagyunk utalva arra, hogy jó legyen a tanácssal való együttműködés, tehát érdeklődésen várjuk a beszámolóját az elkövetkezendő hat hónapról. Thank you very much. Thank you very much. Köszönöm szépen. És most hallottam, hogy ön is új, hiszen most választották elnök, elnökké. Remélem, hogy az elkövetkezendő hat hónap alatt nagyon jó együttműködést fogunk tudni folytatni. Nagyon örülök, hogy eljöhettem önökhöz, és bemutathatom az elnökség programját. Nagyon alaposan sokáig dolgoztunk ezen a programon, és azt hiszem nagyon fontos aláhúznom rögtön az elején. Tudjuk, hogy ezek a nagy reformok, amelyeket el fogunk végezni, ezeket a reformokat mindenképpen a parlamenttel folytatott együttműködésben kell kivitelezni. Ez számunkra is nagyon fontos. Kapcsolatot tartunk a parlamenttel, és mindig, minden esetben nyitottak vagyunk a párbeszédre. Először röviden hadd mutassam be az elnökség fő prioritásait felelős, dinamikus, zöld, biztonságos Európán fogunk dolgozni. Ez a négy legfontosabb prioritásunk. Olyan jövőre van szükségünk, amely gazdasági, szociális és környezeti szempontból is biztonságos. A program bemutatása után majd kicsit részletesebben fogok beszélni a konkrét feladatokról, amelyeket napirendre tűztünk. Egy átfogó, aktív napirendet állítottunk föl a zöld fenntartható növekedését. Az a célunk, hogy növekedést és munkahelyeket teremtsünk, hogy ösztönözzük az exportot, anélkül, hogy a források és az energia felhasználását növeljük, mert ez lehetséges. A zöld növekedési napirend ösztönzése nagyon fontos, hiszen ez a jövőbeni jólét, fejlődés és foglalkoztatás szempontjából Európában nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy költséghatékony megoldásokat találjunk, és figyelembe vegyük a vállalatok versenyképességét is. A zöld növekedésre való koncentrálás egészen biztosan lehetőséget majd, ad majd arra, hogy egyszerű törvényi kereteket állítsunk fel, és ösztönözzük az innovációt annak érdekében, hogy Európa a globális szinten tartott vezető szerepét megőrizhesse. Európának vezető szerepet kell vállalnia, és hogyha Európa nem ragadja meg a lehetőségeket ezek e, a zöld növekedés területén, akkor azt majd valaki más fogja megtenni helyette. Tavaly október óta, amikor elindult a KAP reformjának vitája, ez a téma dominálja a parlament és a tanács üléseit is. Nagyon nagy kihívás előtt állunk, át kell formálnunk a közös mezőgazdasági politikát, alakítani, hozzá kell alakítanunk Európa változó prioritásaihoz, igényeihez a gazdálkodók változó elvárásaihoz, és a polgáraink, felhasználóink, felhasz, fogyasztóink, illetve adófizetőink igényeihez kell alakítsuk. Túlságosan korai lenne még a reform kulcsfontosságú elemeiről beszélni, részletesebben beszélni, minden esetre az egy, egyszerűsítés, a kizöldítés és a politikai koherencia azok a fő szempontok, amelyek a politika jövőbeni átalakítását jellemezni fogják. Van egy másik nagyon fontos napirendi pontunk is, ez pedig a közös halászati politika. Ez kiváló alkalom lesz arra, hogy a zöld jövőképünket teszteljük, ugyanis ez az egyik olyan ágazat, amelyben a gazdaság igen szorosan összefügg a környezettel. A az élelmiszer biztonság szempontjából élen jár az Európai Unió, de nagyon fontos, hogy modernizáljuk és folyamatosan fejlesszük a jogszabályokat. Az európai fogyasztóknak ugyanis szükségük van arra, hogy bízhassanak a termékekben, abban, hogy ezek jó minőségűek, és tiszteletben tartják az állatjóléti előírásokat is. A mércék, az követelmények harmonizációja, harmonizálása lesz a legfontosabb feladatunk. Ez egyrészt gondoskodik arról, hogy védjük a fogyasztóinkat, másrészt pedig, hogy az Európai Uniós exportok helyzetét erősítsük, a, és nem utolsó sorban az importált élelem biztonságát is elősegítsük. Hadd beszéljek most arról, hogy a szakbizottság számára érdekes javaslatok ügye hogy áll. Először is az a javaslat, amely a bébi ételekre és a különös, különös orvosi célú ételekre vonatkozik. Itt a bizottság úgy döntött, hogy egyszerűsíti és meg, megváltoztatja a jogszabályokat. Már 89 óta erről van szó, és itt az a lényeg, hogy el fogják hagyni a diétás ételek e- megnevezést, viszont a tagállamok még mindig nem biztosak abban, hogy megfelelő a hatája illetve hogy megfelelő a hatálynak ilyenfajta leszűkítése, hiszen nagyon sok olyan élelem van az említett kettőn kívül, amely diétás ételnek minősít, és amely megérdemelni a hasonló eljárást és az már megejtett viták úgy azt mutatják, hogy az Európai Parlament is egyetért ebben. Az elnökség reméli, hogy az Európai Parlament és a tanács között létre tud jönni egy megállapodás a javaslat kulcsfontosságú elemeiről. Az elnökség elkötelezett amellett, hogy első olvasatban megegyezés szülessen az ügyben, a bizottsággal való együttműködésben, és reméli, hogy tovább fogja folytatni a gyümölcsöző együttműködést a jelentéstevővel, és általában véve a szakbizottsággal is. Röviden hadvázoljam föl azt is, hogy a szarvasmarhák elektronikus azonosítása, illetve az önkéntes marhahús jelölésre vonatkozó rendelkezések törlése kapcsolatában mit, hogy vélekedik az elnökség. Reméljük, hogy az elnökség alatt sikerül erről is megegyeznünk. Következő téma, amely szintén nagyon fontos az elnökség számára, az állatjólét. Ennek a dossziének az egyik nagyon fontos aspektusa az elnökség egyik fontos prioritását képzi. Dali biztos 2011. novemberében az állatok szállítás közbeni védelméről készített egy reportot, egy, egy, egy jelentést, és ez a jelentés leírja a jelenlegi helyzetet, illetve azt, hogy az esetleges felmerülő problémákat hogy fogjuk tudni megoldani. Az elnökség alaposan meg fogja vizsgálni ezt a jelentést. Azon kívül úgy gondolom, hogy mint politikusoknak arra azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egy millió olyan polgár van, aki a weboldalon aláírta azt a kérvényt, mely szerint legyen egy maximális időtartama a, a vágásra küldött állatok szállításának. Igaz, hogy ez nem jogi jellegű javaslat, de a fogyasztóink részéről ez egy nagyon fontos jelzés felénk, jogalkotók felé, tehát komolyan kell vennünk. A bizottság közleményét, amely az állatok jólétéről és védelméről szóló európai stratégiára vonatkozik. Ezt a bizottság múlt héten fogadta el, ezt is meg fogjuk vizsgálni. Tudjuk, hogy a parlament már előbbre jár ebben az ügyben, hiszen volt egy saját kezdeményezésű állásfoglalás 2010 májusában az állatjóléti cselekvési terről, tervről. Ezzel kapcsolatban a Dán elnökség konferenciát fog szervezni, amelyet Brüsszelben február 29 és március 1 -e között fognak megtartani, és itt a fő témák a felhasználó irányította állatjólét, a jogérvényesítés és a tudományon alapuló állatjólét meghatározása lesz. Itt az összes érdekeltet, tudóst, hozzáértőt szívesen várjuk, és természetesen az Európai Parlamentet is buzdítjuk arra, hogy részt vegyen a konferencián. A bizottság az antimikrobiális rezisztencia növekvő veszélyével kapcsolatban is készített egy cselekvési tervet. Ez engem különösen érdekel, hiszen tudjuk, hogy 25 ezer ember hal meg Európában minden évben az antimikrobiális rezisztencia problémák miatt, tehát ez egy hatalmas méretű probléma, amit szintén nagyon fontos kezelnünk. Holisztikus megközelítést fogunk alkalmazni, bevonjuk ebbe az állató, egészségügyi és az e, közegészségügyi ágazatot is és e, az Európai Parlament nemrég elfogadott két állásfoglalását is e, figyelembe fogjuk venni a, a tárgyalások során. Lesz egy konferencia ebben a témában, amelyet Kopenhágában fogunk megtartani március 14-én és 15-én. A konferencia célja az, hogy a legjobb gyakorlatok cseréje útján a megfelelő intézkedéseket el tudjuk indítani az antimikrobiális rezisztencia fenyegetése ellen. Nagyon fontos ezen kívül az, hogy az Európai Unió hús termelői egy tudományos alapra helyezett hús ellenőrző rendszert is indítsanak el. A hús ellenőrzés maga nem valami csalogató téma, de nagyon fontos elmondani. Mondhatjuk, hogy nem annyira szexi, lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy igen, de úgy érzem, hogy nagyon fontos annak a láhúzása, hogy az élelmiszer biztonság meghatározó része ez, és a termelőknek nagyon nagy költségeket jelent. Ezért minél hatékonyabbá kell tennünk ezt, Emiatt szakértői szintű konferenciát fogunk szervezni február másodikán és harmadikán, amely megtekinti, hogy milyen irányba lehetne megváltoztatni az európai szintű szabályozást. Biztosíthatom tehát a szakbizottságot és elnök urat arról, hogy a Dán elnökség mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy gyümölcsöző, jó párbeszédet hozzon létre az érdekeltek között, és tudjuk, hiszen miniszterelnök asszony is nyilván megemlítette, hogy az e- elnökség um, programjának az a címe, hogy Dolgozó Európa. Egészen biztos vagyok benne, hogy mindenki tudja, ebben a gazdasági válsághelyzetben fontos, hogy optimisták maradjunk, tisztában legyünk azzal, hogy valahogy ki fogunk tudni kerülni a válságból, de nagyon fontos, hogy ezt zöld módszerekkel tegyük meg. Én uh, megpróbálok minél uh, stabilabb alapot teremteni a jövő mezőgazdaságának és élelmiszerbiztonságának. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy megérdemli a tapsot a Dán vendégünk. Köszönöm szépen a program bemutatását, nagyon ambiciózus, nagyra törő, sokrétű programról hallottunk. És ami különösen tetszett, az az volt, amit ön miniszter asszony a végén mondott, Sokszor ugyanis egy egész projekt is adott esetben megkérdőjeleződhet, ezért reménykedünk abban, hogy az önök és elnöksége alatt is bebizonyosodik, hogy a jó ötletek, jó javaslatok, a jó jogszabályalkotás révén talán ismét sikerül a tagállamokban a polgárok bizalmát visszanyerni. Ugyanis a bizalmat akkor lehet visszanyerni, hogyha erre irányuló intézkedések történnek, ez megtalálható az önök programjában. Érdeklődéssel várjuk ennek végrehajtását. A kollégák is érdeklődnek azonban a téma iránt, sok-sok a kérdés. A kollégák három-három perccel kezdik, két körben szerveznénk meg a hozzászólásokat, és minden kérdezőnek tehát három perce van. Linda McEvennel kezdjük. Utána Krisztel Sáldemóze következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedje meg, hogy Dánul folytassam. Kedves Mette, igazán nagy, meg, eh, nagy élmény téged itt látni az Európai Parlamentben, eh, az ENVI szakbizottságnál látogatóban nem nagyon, eh, is nem nagyon tudnálak bírálni bármiért, hiszen úgy gondolom, hogy az elnökség programja kiváló és nagyon ambiciózus. Egyetértek a prioritásaiban is. Nagyon fontos, hogy működésbe hozzuk Európát. De hogyha valamit meg kell említenem, akkor megkérdeznélek, hogy szerinted hogy tudjuk majd a tagállamokat rávenni arra, hogy elkezdenek dolgozni annak érdekében, hogy Európát működésbe hozzuk. Hiszen tudjuk, hogy nagyon sokszor jó jogszabályokat hozunk, de a végrehajtásuk nem megy annyira jó, legalábbis a tagállamokban nem megfelelő a jogszabályok végrehajtása. Mit tud ennekében tenni a Dán soros elnökség? A másik kérdésem az antibiotika rezisztenciára vonatkozó, vonatkozik. Itt is hallottuk, hogy az emberi egészségre is nagyon nagy jelentőséggel bír ez a kérdés. Milyen konkrét intézkedéseket szándékszik tenni az elnökség ez ellen. Ugye az aggodalmat ismerjük, tenni kell valamit, de azt is tudjuk, hogy Európában nem egyformán tekintenek erre a kérdésre. Az északi országok kicsit korlátozóbbak, Európa más részeiben ez, nem ez a helyzet. Ezen kívül szeretném kicsit szélesebben az élelmiszerek, élelmiszertermékek ügyét is megemlíteni. Itt ebben a szakbizottságban a bisfenolok, élelmiszere, az élelmiszer csomagolás bisfenol tartalmát is tárgyaltuk bisphenol A tartalmát is tárgyaltuk. Mit kíván a tanács tenni ezen a téren, hiszen van sok olyan tagállam, amely már elkezdte ennek az anyagnak a betiltását. Nagyon szépen köszönöm az előadást, nagyon ambiciózus programot állítottatok össze, és egészen biztos vagyok benne, hogy mi is megfelelőképpen hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a céljaikat elérjék az elnökség képviselői. Köszönöm Krisztel Sádemóze. Eszter de Lange kap szót. Um, I'd like to ask... Köszönöm szépen. Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos kérdést tennék fel. Ha jól tudom, akkor az egyik vonatkozó irányelve felülvizsgálata az elnökség egyik prioritása. Természetesen itt a szakbizottságban lesz még egy szavazás erről, de már most láthatjuk a módosítók révén, hogy melyek a problémás területek. Két problémás ügyet említenék, illetve vetnék fel, illetve ezzel kapcsolatosan tájékoztatnám önöket a tanácsi helyzetről. Az egyik a nagyon alacsony kalóriatartalmú étrend. Az egyik javaslat az ilyen termékek általános jogszabályok alávonása. Hogyha megnézzük, hogy milyen módosítókat nyújtottak be itt a szakbizottságban, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon aggasztanak bennünket a 400 800 kilokalória energiatartalmú termékek. Ezeket talán a speciális kereten belül kellene kezelni. A tanácsban mi a helyzet ezzel kapcsolatosan? A második kérdés pedig bébételre vonatkozik. Ha jól tudom, Dánia az egyetlen ország, ahol nincsenek ezeknek a termékeknek piaca, de 26 tagállamban igenis piacra kerülnek ilyen termékek. Az én személyes véleményem az, hogy az egy éven felüli gyermekek esetében az ilyen termékek ismét csak az általános jogszabályozás tárgyát képezhetik, nem kell egy külön jogszabály erre, de a bizottság nem válaszolta meg azokat, azt a kérdést, hogy mi történik, hogyha a horizontális jogszabályt elutasítják, és ezek a termékek ezen jogszabály hatája alá tartoznak majd, és így kerülnek piacra. Ez esetben ezeket betiltják, vagy egy másik jogszabályi keret alá tartoznak majd ekkor? És a tanács hogyan vélekedik erről a kérdésről? És jó lenne, hogyha ezekkel az ügyekkel kapcsolatosan, például a gluténre vonatkozó jogszabályozással kapcsolatosan is elmondaná álláspontjukat és a kérdés, hogy az önök elnöksége alatt sikerül majd megállapodásra jutni ebben a kérdésben. Köszönöm, Eszter Delanger. Chris Davis kap szót. No, thank you, um, but, uh... Köszönöm szépen, de átadom a felszólás jogát másnak. Euh, merci, Monsieur le Président. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszter asszonynak, ugyanis ma fontos témákról beszélünk. Tegnap ugyanakkor szó esett az elnökségünkben a nők arányáról is. Dániában, ahogy hallottuk a miniszterelnök asszonytól múlt héten, például a miniszterelnök, aztán a egészségügyi miniszter, a mezőgazdasági miniszter is női miniszter, tehát a nők nagyon is jól vannak képviselve. Köszönöm, hogy különböző témákról szól. Tudom, hogy ez csak egy vázlata volt az elnökségi programjuknak, de hát nem szeretnék újra elmondani mindent, ami már elhangzott. Versenyképesség, zöld, zöld mezőgazdaság, Europe at Work, ez a szlogen is elhangzott. Nyilvánvaló mindannyiunk számára, hogy a status quo így már nem tartható fenn, ahogy eddig volt. Ahogy, amit pedig De Lange kolléganő mondott az irányelv tervezettel kapcsolatban, itt a különböző speciális élelmiszerekről van szó. Szeretnék visszatérni eh, arra, hogy ugye három szakbizottságban 500 módosító indítvány érkezett ezzel a témával kapcsolatban. Ez is mutatja ennek a témának a jelentőségét, és láthatjuk, hogy Fontos az, hogy a tanács is foglalkozon érdemben ezzel a kérdéssel, hogyan, és lá, meglássa azt, hogy hogyan tudja a még vitás kérdéseket megoldani. Hogyan lehet például a problémákat a kalóriaszegény diéták esetében megoldani. Európában sokkal többre kell képessé tenni a mezőgazdaságot gondoskodnunk kellene arról, hogy önellátóakká válunk. Ez az, amit átadhatunk majd az elkövetkezendő generációknak. Nos, én liberális beállítottságú vagyok, és jónak tartom, hogy a szupermarketekben a világ minden tájáról érkezik zöldség és gyümölcs, de azért az önállátás kérdését mégiscsak problémásnak tartom. Nem tudom, hogy nem akarnak-e kezdeményezéssel élni ezen a területen ahogy a Strasbourgban múlt héten elhangzott. Ugye múlt héten arról esett szó, hogy nagyon is pazarlóan bálunk az élelmiszerekkel, és vannak a szemétbe kidobott élelmiszerek között még fogyaszthatóak is. Ez a belga sajtóban is napirenden volt, más országokban is a sajtó szólt, ló, szólt róla. 80 millió tonna élelmiszer dobunk ki évente a szemétbe, és 2020-ra ennek a mennyiségnek a megkettőződését várjuk. Ez elviselhetetlen, a bizottságnak itt lépnie kellene. Zárásképpen pedig a dokumentumokban szólnak az élelmiszer irányelvről is. Itt arról esik szó, hogy a iparnak az érdeket is figyelembe kell venni. Mik a pontos elképzelések, mit akarnak tenni a KKV érdek, KKV-k érdekében, hiszen ezen a területen, ebben a szektorban a gyártóknak a 80%-a tartozik a KKV-k közé. Mennyibe kerül az EFSA-nál való engedélyeztetés? Gyakran ezeket a költségeket a KKV-k nem tudják viselni. Minden egyes területen a KKV-k érdekét figyelembe kell venni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Satu Hasi kap szót. Very much. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a miniszterasszonynak, hogy eljött ma hozzánk. Egy környezetvédelmi kérdést vetnék fel a mezőgazdasági politika kapcsán. Mégpedig különböző tengeri és túlvidéki területek szennyezéséről ejtenék szót, amelyeket mezőgazdasági szennyezés ért. Az északi tenger, a balti tengeri térség az egyik legszennyezettebb térség, és a rossz ökológiai állapot oka az, hogy szennyezik, elszennyeződik ez a terület, Gyakorlatilag oxigén hiányban szenved ez a tengeri terület, és a mezőgazdaság messze menően a legsúlyosabb okozója ennek a jelenségnek a balti tenger esetében, illetve a balti térség esetében, és más helyütt is így van ez. Erről az Európai Unió mezőgazdasági politikájában megfeledkeztek sajnálatos módon. A realitás azonban az, hogy az, az érintett térség ökológiai állapotát és az érintett folyók ökológiai állapotát nem tudjuk javítani, anélkül, hogy a mezőgazdasági politikában új megközelítést alkalmaznánk. Úgy gondolom, hogy a dánok számára jól ismert térség ez. Meg szeretném kérdezni, hogy a dán elnökség számára ez szempont-e, amikor a mezőgazdasági reformon dolgoznak? Köszönjük szépen Szátó Hászinak, most pedig Krista Klász következik. Köszönöm szépen. Köszönöm önnek, miniszterasszony, hogy ma eljött ide a Környezetvédelmi Szakbizottságba, a szakbizottságunk főként a környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozik, erre összpontosít. Ön a zöld növekedést is említette a mezőgazdaság területén, ami nyilvánvalóan fontos az egészséges környezet és természet fenntartása szempontjából. A kapreformot csak érintőlegesen említette, és nem beszélt a részletekről. Számomra nagyon fontos, hogy kiemeljük főként a reform kapcsán, hogy a mezőgazdaság már mi mindenre képes, mi minden, milyen nagy teljesítményekre képes, főként ami a kölcsönös megfeleltetést illeti. Azt gondolom, hogy itt változásokra van szükség, a tagállamokat mindenképpen arra kell ösztökélnünk, hogy a jövőben jobban ellenőrizzék a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést a jó eredmények elérése érdekében, ugyanez igaz az állatvédelem és az állatok szállítása tekintetében. Különböző állatvédő szervezetek leveleket küldtek nekünk, és panaszkodnak az állatok szállítása miatt. Azt hiszem, itt is nagyon fontos az ellenőrzés, a nyomonkövetés, és azt hiszem, hogy a vágásra szánt állatok szállítási idejét 8 órában kellene korlátozni Európa szerte. Nyolc évvel ezelőtt a nemzeti cselekvési tervekre vonatkozóan is döntést hoztunk. Kérjük, hogy a tanácsban figyelemmel kísérjék a nemzeti végrehajtást annak érdekében, hogy jó legyen a nemzeti végrehajtás. Előfordul, hogy, hogy a tagállamoknak itt még további támogatásra van szükség. És a tojótyúkok kapcsán pedig azt kérjük, hogy gondoskodjanak arra, arról, hogy ne kerüljenek piacra azok a tojások, amelyeket az európai szabványoknak nem megfelelő körülmények között termeltek. Köszönöm szépen Klász asszonynak, mondja az elnök, Dan Jörgensen kap szót. Thank you, Chairman, and... Köszönöm, elnök úr, Köszönöm szépen miniszter eh, asszonynak a prezentációját. Nagyon örülök neki, hogy itt láthatom Brüsszelben. Elmondhatom kollégáinknak, hogy nagyon jól ismerem még Dániából a miniszter asszony. Azt hiszem, hogy a tanácsban eh, nála jobb szövetségese nem is találhatnánk. El, először is. Első kérdésem eh, szintén a kap kizöldítésével kapcsolatos. Megemlítette miniszter asszony, hogy ez az egyik legfontosabb prioritás, de nem akart részletekbe bocsátkozni. Azért talán a mögöttes elvekről beszélhetne egy kicsit, hiszen nagyon sok olyan zöld szervezet, amely aggodalmát fejezte ki, és lehet, hogy igazuk is van, hogy lehet, hogy ez majd a a közös mezőgazdasági politikának egy ilyen zöld elmosásával jár majd. Tehát nagyon jó lenne, hogyha tudnánk, hogy az alapvető elvek, az alapvető értékek mik lesznek majd a kapreformjának, kap, kapreformja során. A másik, szeretném megköszönni, hogy az, az állatok szállítására vonatkozó 8 órás korlátozás nevű kampányt, amelyet én indítottam az interneten, megismé, meg, megemlítette. Nagyon örülünk neki, hogy figyelemmel van erre az elnökség. Hadd adjak még egy érvet önnek, amelyet a tanácsban majd felhasználhat. Dali biztos vonakodott az, a vonatkozó jogszabály benyújtására, de Kipriánó, illetve Vasiliu biztosok, elődei nem, hogy azt mondták, hogy majd meglátjuk, hanem egyenesen megígérték, hogy az legutóbbi időszak vége előtt be fognak terjeszteni ezzel a kapcsolatos jogalkotási javaslatot, és ez most Barozó úrnak problémát okoz, hiszen valaki megígért valamit a parlamentnek, amit nem tartott be. Dan. Köszönöm szépen, Dan. Még két hozzászóló van, és utána lezárom az első kört. Chris Davis és Karl Schlüter the szót. Miniszterasszony, tisztában vagyok azzal, hogy milyen hatalmas területtel kell foglalkozniuk. Ön beszélt a kapreformról, a halászati politika reformjáról, sok egészségügyi kérdésről. Az én személyes prioritásom a kapreform az elkövetkezendő hónapokban. Tisztában vagyok azzal, hogy a halászati politikát miniszteri szinten nem kezelik olyan sürgősséggel, mint ami erre szükség lenne, hogyha biztosítani akarjuk, hogy a tengerek jó állapotban legyenek, úgy, jó állapotban adjuk át a jövő generációknak, és a halálományok a, a, úgy szintén ez a helyzet. Nagymértékben károsítjuk a tengereket. A kérdésem tulajdonképpen az, hogy van -e elég politikai támogatásuk. Elég támogatást kapnak-e a miniszterelnököktől, az európai miniszterelnököktől a szükséges változtatásokhoz. Talán az a tanácsnak, az Európai Tanácsnak egyfajta nyilatkozatot kellene tennie, talán ilyen irányba kellene nyomást gyakorolnunk, hogy világossá váljon, hogy a halászati ügy az nem csak egy olyan mellékes kérdés, nagyon-nagyon magas prioritásként kell kezelnünk. És ehhez kapcsolódik az, hogy az egyik legfőbb probléma a kap kapcsán a mezőgazdasági tanács éves decemberi ülése, ahol a miniszterek a különböző kvótákat szétosztották, és figyelmen kívül hagyták a tudományos eredményeket. Na, a hosszú távú ö, irányítási tervek, menedzsment tervek készülnek a kapreform kapcsán. Tartok tőle, hogy a parlamentnek nem sok mozgásteret fognak hagyni a reform során. Talán ennek kapcsán is mondhatna néhány szót. Köszönöm Chris Davis, az első körben az első hozzászóló Karl Schlüter. Köszönöm szépen, és gratulálok. Mindenkit üdvözlök. Kitalálták, biztos, hogy én is az állatok szállításáról fogok beszélni. Már megemtette az egymillió aláírást, és a nyolc órás korlátozásról beszélt Krista Klász és Dán is elmesélte, hogy nekünk ezt már sokkal korábban megígérték. De a végrehajtással kapcsolatban is Ugye a bizottság megpróbál különbséget tenni a között, hogy a végrehajtással van-e gond, vagy a jogalkotással. A bizottság szerint a végrehajtásra kellene koncentrálnunk, szerintem nem a, elsősorban a szállítási időket kellene csökkenteni, hisz akkor nem kellenek a pihenőhelyek, és egy csomó más probléma is megszűnik. Tehát, hogyha a jogszabályokat megváltoztatjuk, az a végrehajtással is, végrehajtást is segíti majd. Más ügyben is van egy egymilliós aláírás, egy jelentkező kezdeményezés aztán megemlítettük az antibiotikó rezisztenciát, és tudjuk, hogy van egy antibiotika marker gén, azon kívül a, a GMO-kkal kapcsolatban is van ö, kezdeményezés. Nem említette meg a közbeszerzések kérdését is, pedig az nagyon fontos lenne, hogy a helyi gazdálkodókat is arra ösztönözzük, hogy ö, észszerű módon próbáljanak meg helyi piacokhoz hozzáférést szerezni. Nálunk azon kívül sok olyan ügy van, ahol a helyi hatóságok törekedtek az észszerű beszerzésre, de nem sikerült nekik. Remélem, hogy mindezeken változtatni tud majd az elnökség, és ezt sok szerencsét kívánok nekik. Köszönöm, Kárla, és gratulálok neked is a megválasztásodhoz. Most pedig miniszter asszony lehetősége van a feltett kérdésekre válaszolni. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm a rendkívül fontos kérdéseket is. Mennyi idő van? Hány óránk van, hogy válaszoljak? Nagyon-nagyon fontos kérdések az említett témakörök és megteszek mindent, hogy megfelelő módon válaszoljak rájuk. Nagyon sok kérdés az állatjólétre vonatkozott. Azt hiszem nagyon fontos, hogy mi a Dán elnökség az elnökségünk idején felvessük ezeket a kérdéseket, ami például az állatok szállítását illeti, ami a bizottság nyilatkozatát illeti, az állat jólétre vonatkozóan, az egyéb szabályokra vonatkozóan, az állatjóléti indikátorokra, mutatószámokra vonatkozóan, mindezeket felvetjük majd. Kopenhágában szervezünk egy konferenciát ebben a témában. Reméljük, hogy a tanács el tud majd fogadni következtetéseket ezekben a kérdésekben is. Ez nagyon fontos kérdés tehát számunkra. Tisztában vagyok vele, hogy a hatályban lévő rendelkezések néhánya nagyon összetettnek bizonyult a végrehajtás során, vagy problémásnak bizonyult a végrehajtás során. Egyesek, Klászasszony például említette a tojócsúkokat. Hogyha egy hosszú végrehajtási időszakot határozunk meg, akkor mert például új ketreceket kell beszerezniük a termelőknek, stb. stb., akkor előfordulhat, hogy egy 10 vagy 12 éves végrehajtási időszakot határozunk meg, így például 12 év volt ez a tyúkok esetében. Ebben az esetben fontos köztes állomásokat is meghatározunk annak érdekében, hogy a végrehajtás átlátható legyen, ez azt jelenti, hogy a tagállamokat meg fogjuk kérdezni arról, hogy milyen messzire jutottak a szabályozás végrehajtása során. Azt hiszem, ez az egyik módja annak, hogy biztosítsuk, hogy mindenki megfelel a szabályoknak. Hiszen egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy bizonyos tagállamok nem tartják be a szabályokat. A bizottság azt mondta, hogy ha a tőzstyúkokról van szó, akkor a bizottság szabásértési eljárást indít 14 tagállammal szemben. Nem tudom önök, hogy látják, de én, az én tapasztalatom azt mutatja, hogy ez nagyon gyors cselekvés a bizottság részéről. Nagyon magas prioritásként kezeljük ezt a kérdést. Ami az antimikrobiális rezisztenciát illeti, voltak kérdések ezzel kapcsolatosan is, nos, a tagállamok nagyon különbözőképpen kezelik ezt a témát. Mi úgy gondoljuk, hogy elnökségként mi egy kezdeményezést tudunk útjára indítani ebben a témában, de tisztában vagyunk azzal, hogy sokkal szélesebb körű témáról van szó, mint amennyi vetületét fel tudjuk majd vetni ennek a kérdésnek, és nehéz lesz összhangot teremteni az EU-n belül. Megpróbáljuk majd nyilvánvalóvá tenni, tisztázni, hogy milyen antibiotikumokat is használnak tulajdonképpen, hogyan hasznosítják azokat, hogyan alkalmazzák, és hogyan tudjuk csökkenteni mind általánosságban a használt mennyiséget, és specifikusan hogyan tudjuk csökkenteni az antimikrobiális rezisztenciát is. Tehát ez a két rétege, úgymond, ennek a problémának. Hiszen ez utóbbi befolyásolja nagy mértékben a polgáraink gyógyulási lehetőségeit is. Borzasztó lenne, hogyha bizonyos páciensek nem tudnának meggyógyulni, csak azért, mert túl sok antibiotikumot alkalmaztunk a múltban. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon nagy figyelmet fordítunk majd erre a kérdésre az elnökségünk során. Ami a BB ételeket illeti. Nos, Önök nem nagyon voltak optimisták, kedves barátaim. Nekem van egy elvárásom. Én azt gondolom, hogy lesz egy első olvasatbeli megállapodás. Nekem ez a megérzésem. Én azt gondolom, itt nem lehetnek olyan vitáspontok, amelyekben nem tudnánk megállapodni. Jelen pillanatban előkészületi fázisban van az ügy, a tanácson belül is, Tudom, hogy a tanács nagy mértékben támogatást tanúsít, a tekintetben, hogy bizonyos elemeket beemeljünk az általános jogszabály hatája alá, de hát még mindig van nyilvánvalóan vita, még nem született döntés. A gluténra is rákérdezett ön asszonyom. Azt hiszem, hogy a tanácsban az álláspont az, hogy a legfontosabb, hogy védelmet biztosítsunk mindenképpen a glutén intoleranciától szenvedők számára. Nagyon fontos, hogy ugyanan szinten maradjon a védelem a gluten, glutén intoleranciától szenvedők esetében, mint a milyen védelemben ma is részesülnek. Majd meglátjuk, hogy hová tudunk eljutni ebben a kérdésben. Hogyan vesszük rá a tagállamokat, hogy együttműködjenek, dolgozzanak az ügyön? Nos, hadd mondjam el először is, én azt gondolom, hogy már rajta vannak az ügyön, és eh, az Európai Unió pontosan ezt jelenti, hogy eh, mi mindannyian dolgozunk ezeken az ügyeken. Nehéz helyzetben van nyilvánvalóan az Európai Unió pénzügyi válság miatt, de tovább végezzük a munkánkat. Mi Dán elnökségként állandóan találkozunk olyan emberekkel, akik tenni akarnak valamit, akik haladást akarnak, De ahogyan említettem az állatvédelemmel kapcsolatosan, fontos, hogy a szabályozásokba beépítsünk olyan mérföldköveket, olyan megállókat, állomásokat, amelyek révén biztosítani tudjuk, hogy Európa egészen előre halad. Azt hiszem, ez nagyon fontos lesz. Ami az élelmiszerekkel kapcsolatos pazarlást illeti, azt hiszem, ez egy nagyon fontos kérdés, Riszasszonyal egyetértek ebben. Nagyon szépen köszönjük a parlamentnek, hogy felhívta a figyelmet erre a fontos ügyre. A, ha jól tudom, akkor a parlament a plenáris ülésén tárgyalta meg ezt a kérdését. Nem tudok túl sok tájékoztatást adni a tanácsi kezdeményezésekről ügyben jelenleg. Decemberben a tanács következtetéseket fogadott el ebben az ügyben. Dán szemszögből annyit mondhatok, hogy mi nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést. Megpróbáljuk az organikus élelmiszerek arányát 60%-ra emelni. Nagyon fontos számunkra az átállás az organikus élelmiszerekre. Nagyon sok mindenről szeretnék beszélni. Az önellátás kérdését is említette asszony. Azt hiszem, Tisztában kell lennünk azzal, hogy egy globális, globalizált világ részesei vagyunk. Hogyha az exportról beszélünk, akkor látnunk kell, hogy a pénzügyi válság idején kívülről is kell, hogy érkezzen pénz, szükségünk van az exportra, valamilyen módon pénz kell, hogy befolyjon Európába. Emellett felmerült a balti régió és az eutrofizáció kérdése. Azt hiszem, ez az egyik legproblémásabb tengeri terület, amelyen rendelkezünk, és tudjuk, hogy a mezőgazdaság része a megoldásnak. A problémának mindenképpen része volt, ezért hozzá kell járulnia a megoldáshoz is. Azt hiszem, hogy a vízügyi keretirány elve, amely már néhány éve hatályban van, részben idevág, és amikor a kapreformról van szó, akkor fontos, le, fontos gondoskodni arról, hogy a zöldítés, a zöldebbé tétel eleme is érvényesüljön, hiszen ez is összefügg a tápanyagokkal. És ez összefügg Jörgenzen úr kérdésével is a zöldítéssel kapcsolatosan. Nagyon fontos kérdés lesz számunkra elnökségként az, hogy hogyan tudjuk biztosítani, hogy a zöldítés ne csak papíron álljon, hanem hogy valóban végre is hajtsuk azt. Ez egy kulcsfontosságú prioritás lesz a számunkra. Mint ahogyan tudják, az egyes pillérbeli támogatásoknak csak a 70%-át fizetik ki, és 30%-ra, a 30% ahhoz, hogy az ember megkapja az utolsó 30%-ot, zöldítenie kell, és vannak erre különböző mechanizmusok is, és a kérdés, hogy mikor igazán zöld a zöld. A tanácson belül lesznek erről viták, jelenleg a, a vetésforgóval is foglalkozunk, illetve a termés szerkezet diversifikálásával, de azt hiszem, hogy ezen a téren még pontosításra van szükség. Európa minden területén szükség van zöldítésre, ugye az európai területek nagyon eltérnek egymástól, a talaj más, az éghajlat más, ezért előfordulhat, hogy helyenként más-más megoldásokra van szükség. Ez az egyik dolog, és a második dolog pedig meg kell vizsgálnunk, hogy a második pillérbe mennyi zöldítést vihetünk bele, ez egy másik vita. De a konklúziókról még nem tudok beszámolni, hiszen a tanácsban még nem folytattuk le ezeket a vitákat. Én így az elnökség részéről csak néhány javaslatot vetettem fel, vagy néhány ötletet. Ami Davis urat illeti, és az ő kérdését a halászati reformmal kapcsolatosan. Ön azt kérdezte, hogy van-e elég politikai akarat. Azt hiszem, hogyha megnézzük azt, hogy a bizottság milyen javaslatot tett le az asztalra, akkor azt látjuk, hogy a legfenntarthatóbb halászati reformot javasolja a bizottság, amelyet én valaha is láttam. A fenntarthatóság egy alapvető érték, amely teljesen áthatja a reformot. A fontos az, hogy valóban működőképes legyen a tervezet. Tudom, hogy vannak kérdések, amelyekkel foglalkozni kell a halászati politikával, annak reformjával kapcsolatosan, de azt hiszem, hogy az eddig folytatott megbeszélések során már sikerült nagyon nagy haladást, előrelépést elérnünk. Hogyha a kvótákról van szó, illetve a kvóták kapcsán ön egy kicsit pessimista volt, de ha megnézzük a múlt decemberi vitákat, láthatjuk, hogy szó esett arról, hogy a, az északi-tengeri menedzsment tervet fel kell -e függeszteni, és a tanács nem függesztette fel azt. Továbbra is fenntartotta a fenntarthatósági célkitűzéseket, ami az északi tengert illeti. Tehát a mi elnökségünk alatt még nem voltak viták a halászatról, ez még várat magára egyelőre, de mindenképpen politikai érdeklődés és politikai akarat van ezen a téren. Azt hiszem, hogy sok-sok idő, ideig beszéltem, hosszú ideig beszéltem, de nagyon sok fontos dologról szerettem volna szólni. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindenre időt kell szakítanunk, hogy ezekről a kérdésekről részletesen szóljunk hiszen most olyan időket élünk, amikor fontos jogalkotási feladatok vannak előttünk. Most áttérünk akkor a második kérdéskörre. Mortikánen kolléga kap szót. E, Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni azt, amit előttem mondtak, de a kappal kapcsolatban föltennék még egy kérdést. A bizottság egy sor javaslatot terjesztett elő a kap zöldítésével kapcsolatban. Miniszter asszony azt mondta, hogy még nem kezdődtek el az erről szóló viták, de az Európai Parlamentben ez nagyon fontos téma, úgy tűnik, hogy nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között. Vannak olyanok, amelyek alapjába véve csak a saját gazdálkodóik érdekét képviselik. Mások azt mondják, hogy az ezzel kapcsolatos adminisztratív költségek túl magasak lesznek. és hogy ennek kapcsán a gazdálkodóknak csökkenteniük kell majd a termelésüket. Ugyanakkor konkrét javaslat még nem létezik. Jó lehet, jó lenne talán, hogyha lenne egy olyan fórum, olyan vitafórum, amelyen a gazdálkodók tárgyalhatnának a kormányokkal erről. Másik kérdésem az lenne, pusztán kíváncsiságból, hogy az Európai Unión belüli élelmiszer termékek minőségek közti különbségről mi a véleménye? Tudjuk, hogy nagyon nagy különbségek vannak tagállamok között. Szeretném, hogyha véleményét hallhatnánk. Köszönöm a következő Karim Kádnbach. Köszönöm szépen. Miniszterin asszony nagyon sok kérdésre kitért, amiről szólni szerettem volna, így például az antibiotikumokkal szembeni ellenálló képességre is. Szeretném ezt a vitát ugyanakkor egy komponenssel bővíteni. Néhány nappal ezelőtt nyilvánosságra került egy tanulmány, amely szerint Svédországban megállapították, hogy nagyon sok textília antibakteriális szerekkel került kezelésre, és a mosási folyamatban ezek a textíliákból eh, kioldódnak ezek az anyagok, és belekerülnek a körforgásba. A bizottság már tudatosította magában ezt a problémát, és vannak tanulmányok is, amelyeket ezzel kapcsolatban megrendelt. Az lenne a kérdésem, hogy az önök oldaláról ebben a kérdésben, például a biocidek esetében tervezik-e, hogy nyomást gyakorolnak, további tudományos felismeréseket céloznak meg, tanulmányokat rendelnek meg, és adott esetben ezzel kapcsolatos árumegjelölések területén is változások lesznek, hiszen a biocid rendelet nem vonatkozik az ilyen textiliákból kioldódó anyagokra. Aztán itt van a nano ezüstök kérdése, és nem tudjuk még pontosan, hogy az ezzel kezelt anyagokból kioldódó anyagok hogyan kerülnek bele az élelmiszer termelésbe és egyáltalán az élelmiszer körforgásba. Erről is vizsgálódni kellene még. Elnök, köszönöm szépen, Karin Kárnbach. Horst Schnellhardt kapszót. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Nagyon érdekes mindig, amikor a soros tanácsi elnökséggel beszélhet az ember a célkitűzéséről, amik nagyon is ambiciózusak de hogyha igazán megfontoljuk, hogy milyen témákkal foglalkozunk, akkor van itt egy kis járványszerű tünet Európában, mindenki minden témáról beszél. Annyi szabályt fogadtunk már el itt a parlamentben, eh, amit nem fogadtak el a tagállamok, illetve nem alkalmaznak a tagállamok. Itt van a kutya elásva, tehát erről kell beszélnünk. Itt van például az agrárreform. Nagyon sokat beszéltünk a kereszt megfelelésről, senki sem beszél ugyanakkor arról, hogy átalakították a meglévő jogszabályokat, senki sem beszél az egészséges élelmiszerekről. Ezt nagyon rossznak tartom, hogyan szeretném megoldani azt az ellentmondást, hogy én nem látok az energiaügyi biztos és a környezetügyi biztos közötti együttműködést. 7%-os zöld, zöldítési célú mezőgazdasági termelés alól való földkivonást tervezünk. Most azt akarjuk, és mindemellett fel akarjuk tartani a mezőgazdaságnak a működő képességét. Én nem vagyok a kizöldítés ellen, de hát fel kell ismernünk azt, hogy itt milyen irányba mennek a dolgok. Ez egy hatalmas probléma, erről ugyanakkor nem beszélünk, egy olyan irányba beszélünk, ami teljesen elkerüli ezt a problémát. Aztán az állatszállítás ebben a parlamentben nagyon sok határozatot fogadtunk el ebben a témában, aztán jön az az irányvonal most, hogy Nézzük meg a szállítási idő hosszát, hogy ha valaki állat szállítással foglalkozik, az állatok pszichológiával, az ismeri ezzel kapcsolatos tudományos felismeréseket. Nem, itt a, nem az idő hosszúsága itt a döntő, hanem hanem az a kérdés, hogy a berakodás és az állatok szállítóeszközből a kirakodása között mennyi idő telik el, tehát nem a szállítási idő a fontos. Milyenek a szállítóeszközök, hogyan vannak felszerelve, milyenek a szállítás körülményei, milyenek a ki- és berakodás körülményei. Ezek a döntő körülmények természetesen nagyon fontos, hogyha csak 8 órában korlátozzuk a szállítási időt, és erre gyűjtünk 1 millió aláírás, de hát ez semmit sem fog hozni antimikrobiális rezisztencia miniszter asszony ne felejtse el, hogyha ön felelős a mezőgazdasági területért is, hogy ez egy fontos téma. A fő ok ugyanakkor a humán egészségügyi területen van, hiszen ott emberek halnak meg a kórházban. Ott van tehát a probléma, nem szabad, hogy elmek egy orvoshoz, feliratok egy antibiotikumot, aztán ő mellettem valaki, aki adott esetben csak 70 kg, nem ilyen súlyos, mint én, és ugyanazt a gyógyszert kapja. Tehát itt a gyógyszerek alkalmazásával van a probléma, erre kell odafigyelni, és az elmúlt héten téma volt, ugye az élelmiszereknek a pazarlás, ez egy nagyon fontos téma. Tegnap ott voltam a zöld héten, intenzív vitát folytattunk erről, úgy gondolom, ez első megközelítés mód az, az hogy a, eltarthatósági időpont megjelölése egy teljesen félrevezető dolog. Erre annyira beálltak a fogyasztók, hogy gyakorlatilag, ha a fogyaszthatósági időpont, időpont lejárt, akkor már eldobják az élelmiszert, nem fogyasztják, még a fogyasztható is. Nem igazán látom, hogy mi lenne itt a megfelelő megoldás ebben a pillanatban, de mindenképpen el kell indítani ezzel kapcsolatos vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Horst Schnellhardt. Linda McEvan kapszót. Thank you, thank you. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm miniszter asszonynak a válaszokat. Nagyon örülök annak, amit az antimikrobiális rezisztenciáról mondott. Már itt is volt erről vita. Sajnos nagyon, nagyon erős lobby volt az állatorvosi gyógyszerek bevonása ellen azt mondták, hogy ez nem releváns, pedig hát nagyon is az, ezért nagyon fontos lenne, hogyha mind a két aspektus megtekintenénk, tehát az antibiotikumoknak az emberi, illetve az állati egészségügyben való túl, túlság, túlzott használatát is figyelembe velnénk. Halászat nagyon-nagyon fontos kérdés. Egymillióan írták alá a fenntartható halászattal kapcsolatos petíciót is. Nagyon, nagyon nagy nyilvános érdeklődés is övezi ezt a kérdést. Nagyon fontos, hogy ne arról legyen csak szó, hogy Brüsszelben elosztogatják a pénzeket, nagyon fontos az állományok fenntartás, és hogy ez jelenleg nem működik, azért az emberek Brüsszelt okolják, nálunk jelenleg a legsúlyosabb túlhalászási helyzet állt elő az, az alatt az idő alatt, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk. Úgyhogy nagyon fontos a reform ezen a téren is hús ellenőrzés és szakértői szeminárium, ez is szó, erről is szó volt, Snellhardt kolléga ennek a szakértője. Tudjuk, hogy korábban már voltak arra vonatkozó javaslatok, hogy a vállalatoknak vállalatok saját maguk is végezhessenek vizsgálatokat. Szeretnénk, hogyha ez nem így lenne, hanem hogy a vállalatoktól független vizsgálók végezzék el ezeket, hiszen a vállalatoknak dolgozó, húsvizsgáló, ellenőrző szakemberek nem biztos, hogy teljesen objektívek és függetlenek. Tehát követelni kell azt, hogy a mindenféle húsellenőrzés vállalatoktól független ellenőrző testületek által legyen elvégezve. Köszönöm. Köszönöm Linda meg Judy Görling. Nem, ő már elment. Margaret Ókán kapszott. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy én is ki fogom használni a lehetőséget, és Dánul fogok beszélni. Nagyon örülök neki, Mette, hogy itt vagy, és természetesen nagyok az elvárásaink feléd. Azért is, szólok, hogy most az elvárásokat növeljem. Ezért is említek meg egy nagyon fontos dossziét, meg pedig az új élelmiszerek kérdését. Ez a dosszié elakadt, mert a bizottság és a tanács bizonyos részei teljesen padhelyzetbe kerültek. Azt hiszem, hogy itt ipari érdekekről van szó, amelyek nem is biztos, hogy feltétlenül európaiak, hiszen a Herald Tribune egyik cikkéből aztán mégiscsak kiderül, hogy mégiscsak nem tudom tehát, hogy Spanyolország és Svédország miért volt ennyire ellene ennek a javaslatnak. Dánia nagyon konstruktívan dolgozott a tárgyalások során, és elvárjuk azt, hogy a bizottság vegye föl újra ezt a témát a rendre, hiszen nagyon fontos. Az volt a probléma, hogy a klónozott állatok és a klónozott állatok szár, származó állatok betiltása ellen lobbizok, lobbiztak, és ez, ez okozott itt problémákat. Azt akarták, hogy az, ezektől az állatoktól származó állatokra ne vonatkozzon a tiltás, de hát ez teljesen értelmetlen, mert hisz ugyanúgy öröklik a génállomány. A másik probléma a nyomon követhetőség volt, amit igen nagy ellenkezés övezet, ez is problémát okozott. Egyszerűen nagyon sok hiányosság van még a jogszabályokban. Megemlítettük itt a nanotechnológiát is, ami a Dán napirenden renden szinten nagyon magas helyen szerepel. Örülök neki, hogy te is említetted, nagyon konstruktív dolog lenne ez, hogyha ez is napirendre kerülne, tehát remélem, hogy sok ilyen fontos témát el fogunk tudni indítani még egy pár dolog. Az egyik az, hogy a Kársz Luther által feltett GMO-s kérdése nem, változt, nem válaszoltál, nagyon jó lenne, hogyha megtennéd. Másik pedig, amit szintén meg kell említenünk, egy Dán ügy, amelyet a petíciós bizottság kezelt nemrég, az egyik öbölben folytatott kagylóhalászattal kapcsolatban. Úgy tudom, hogy ez egy olyan tevékenység, amelyet más országokban megtiltottak, hiszen Natura 2000, 2000-es területeken folytott, folytatott kagylóhalászatról van szó. Persze munkahelyek fognak megszűnni, de egyszerűen az nem lehet, hogy ennek ellenére, tehát az, az nem lehet, hogy természetvédelmi területeken folytassunk tiltott tevékenységet. Tehát a petíciós bizottságban volt ez az ügy, és e, ehhez a köz... A, a mi bizottságunknak is köze van, hiszen hogyha valahol egy, egy érzékeny a korall zátonyokhoz hasonlóan azoknak európai szinten megfelelő területen folyik, akkor az ellen valamit tenni kell. De elsősorban a klónozással kapcsolatban szeretném, hogyha választ kaphatnék a kérdésemre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Karl-Heinz Florenz az utolsó hozzászóló, utána Karl Schlüter szeretne még egy kiegészítő kérdést 30 másodpercben tenni, tehát Karl-Heinz Florenz. Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy eljött ma hozzánk. Az előttem szólok, azt hiszem, már nagyon-nagyon sok kérdést tettek fel, ezeket nem kell újra feltennem. Tavaly ősszel volt szerencsém egy egyeztetést folytatni a tanácssal az elektronikus hulladékkal kapcsolatosan. Az Európai Tanács, amelynek ön most elnök, egy kisebb fajta katasztrofális teljesítmény nyújtott mondjuk így, mindenkinek eh, voltak követelései, kérései minden egyes országnak, a tanácson belül sem tudtak megállapodni. Csak biztatni tudnom arra, hogy legyen bátor, és javasoljon egy-két dolgot Európa szellemiségének megfelelően is. Egyetlen egy tagállam sem tartotta szem előtt az európai értékeket, az én hazám sem, hanem eh, a nemzeti érdekeket hajházta mindenki, a saját kis pénzes zsákját próbálta mindenki megvédeni. Tehát csak bátorítani tudom, hogy a tanácson belül vállaljon egy vezető szerepet, és akkor talán sikerrel vihetőek az ügyek. Egy másik dolog, ami engem foglalkoztat, az az, hogy egyre inkább koncentrálódnak a különböző üzletek Németországban 8 vállalat vásárolja fel a sertés hús 80 százalékát. Tehát akkor ne csodálkozzunk utána azon, hogy 5-6 eurót keresnek, nyereségre tesznek szert a termelők sertésenként 5-6 euróra. És akkor aztán nem csodálkozunk azon sem, hogy megszegik a szabályokat. Van-e valamilyen elképzelése arról, hogy ezeket a nagy multinacionális cégeket, amelyek igen csúnyán elterjeszkedtek az én hazámban is, én aztán nem félek tőlük, hogy ezeket valahogy hogyan lehetne megleckéztetni. Hogyha egy csirkét 2,60 euró ért vesztegetnek, hát akkor valami nem lehet rendben, nem értek igazán a csirkékhez, de hát ennek a nagy része már elme, rámegy arra, hogy levágják az állatot és elszállítják. Egy fontos lépés lenne szerintem az, hogy helyi szinten értékesítsék a baromfit. Támogatnám, hogy a különböző üzleti kapcsolatok is átláthatóbbá, transzparensebbé váljanak, és a szállítás, a 8 órás időtartam kérdése is érdekelne. Egyetértek azzal, amit Schnellhardt kolléganő mondott, de mivel én is gazdaként is tevékenykedem, úgy gondolom, hogy a szállítás esetében sokkal alacsonyabb lehet a szükséges idő. De lehet, hogy Dániában hosszabb időre van szükség. Hogyha Dániából Spanyolországba akarják a sonkát szállítani, akkor azt már, tehát már előtte le kell vágni az állatot, élő állat szállításait nem működik. Tehát én az ön helyében bátor lennék. Azt mondanám, hogy folytassunk vitát arról, hogy mi, ki miért érvel a nyolc óra mellett vagy ellen és mindjárt be is fejezem, Schneller asszonynak igaza van, a, a szavatossági idő tulajdonképpen olyasmi, amit az ipari érdekek irányítanak, és nem a fogyasztói érdekek. A családon belül én semmit nem tudok tenni, hogyha a gyerekek látják, hogy lejárt a szavatossági idő, akkor mondhatok, amit akarok, falrahányt borsó az egész. Köszönöm szépen. Úgy. <laughs> Hát mindannyian megnyugodtunk. Még egy kiegészítő kérdés Kár Slütertől, és utána még egy pontosítás Horst Schnellhardt kérdésével kapcsolatban. Regarding reform, market should pay. A reformért eh, ma kapcsolatban a piac eh, kell, hogy fizessen a gazdálkodóknak, mégpedig eh, tisztességes árakat, és mi is hozzá kell, hogy ehhez járuljunk, mivel értünk termelnek. De hadd mondjuk, hadd, hadd kérdezzem meg majd, hogyha lesz egy Horizon találkozó, ott mit fog mondani majd, hogy, hogy ha mondjuk majd hívjuk meg az összes minisztert és, és az összes részvevőt erre a konferenciára, menjünk úgy Kopenhágába, ahogy az állatok. Ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan időt ö, szálljunk el, és akkor majd meglátjuk, hogy ellene vagyunk-e, vagy mellette. Köszönöm, Kár Schlüter. Horsnál hát még precizálna a kérdését. Miniszter asszony, köszönöm szépen. Egy fontos dolgot elfelejtettem a génekkel kapcsolatos rendeletnek voltam a jelentéstevője. Én már régóta várok arra, hogy milyen ezzel kapcsolatos időhorizont, mikor várhatunk a bizottsági javaslattal, amit nagyon szükségesnek tartok, ugyanis fontosnak tartom, hogy Itt ugye lássuk, hogy a higiéniai előírások Európában beváltak, megfelelő jogszabályok vannak, egységesen értelmezik őket, de az, ami ma látunk hústermékként a vágóhidakon, ott azért még előrelépés szükséges, hiszen olyan megbetegedések vannak, amik eddig nem voltak, más veszélyek leselkednek a fogyasztókra, tehát itt más dolgokat kell kidolgozni. A kérdésem az lenne, hogy el, Eh, még sor kerülhet az önök elnöksége alatt, ennek nagyon örülnék. Vagy sem. Elnök, köszönöm szépen Horsnellhárt. Akkor ezzel lezárjuk a második kérdéskört. És most miniszter asszonynak van lehetősége, hogy választ adjon a kérdésénkre. öné a szó. Thank you very much, and thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a kiváló kérdéseket. Elnézést kérek, hogy az egyikre véletlenül nem válaszoltam, tehát a GMO kérdésére visszatérnék még. Jelenleg az az álláspont, hogy a Báraszov javaslat a környezetvédelmi tanács elé kerül márciusban, legalábbis ezt, ezzel számolunk. Nem vagyok optimista, de az elnökség mindent meg fog tenni azért, hogy a javaslat tárgyalásra kerüljön. Nagyon nehéz dossziéról van szó, de megpróbálunk vitát indítani róla, megpróbáljuk elérni, hogy a tárgyalások elinduljanak. Ennyit tudok mondani a GMO-król. Most az új élelmiszerek. Margarete Auken még a klónozásról is kérdezett, megemlített a nyomon követhetőséget is. Az új élelmiszerekről szóló területen most az a helyzet, hogy a tanács azt várja, hogy a bizottság lépjen. Tehát nem, szeret, nem szerettünk erőszakhoz fordulni le, persze kicsit meg kellene sanyargatni őket, de hát jelenleg itt vagyunk. Na most a Dán kagylóhalászatról szerintem majd személyesen beszéljünk kett, négy szem közt, mert az elnökségnek hivatalos álláspontja erről nincsen. Azt tudnám mondani, van asszony az állatorvosi gyógyszerek túlzott használatáról beszélt. Nagyon fontos, de amikor az antimikrobiális rezisztenciáról beszélünk, valóban nagyon fontos, hogy az állategészségügyi és, az em- és a közegészségügyi szempontot egyaránt ö, figyelembe vegyük, és hogy mind a két területen változtatásokat eszközöljünk. Megemlítette még a halászatot, a hal a halról szóló kérdést. Az akvakultúráról szóló vita szintén részét kell, hogy képezze majd, mégpedig a fenntartható akvakultúráról szóló vita a halászati reformnak. A az ellenőrzések kérdésében nagyon fontos, a magán ellenőrzést megemlítette a hús ellenőrzéssel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan szabályzás, amely biztosítja, hogy az ellenőrzés megbízható. Hogy a megfelelő ellenőrzés kialakuljon. Időnként Előfordul ugyanis, hogy nem ez az eset. Nem tudom, hogy van-e tanácsi következtetés erről, nem tudom, hogy lesz de nagyon fontos, hogy a megfelelő ellenőrzést biztosítsuk. De a hatékonyságról majd a Dán elnökség idején is folytatunk vitát. Az elektronikus hulladékok, Florenc úr, nem az én asztalom, egy másik minisztere e, felelőssége alá tartozik. Tudom, hogy az elektronikus hulladékról szóló irányelv nagyon sok vitát váltott ki, nem elnökségi szempontból, hanem politikai szempontból saját magam nevében tudom mondani, hogy rendkívül fontos, hogy hogy ki tudjuk nyerni azokat a fémeket, amiket kitudunk az elektronikus hulladékból, és hogy ezeket újra tudjuk, újra tudjuk hasznosítani. Ez nagyon fontos lenne jövőnk szempontjából. Na most megint, mint politikus a politikusokhoz, hadd mondjam, többen említettek vegyi anyagokra vonatkozó dilemmákat. Hadd mondjam önöknek azt, Ebben az időpontban, életünk ebben a szakaszában mindenki tudja, hogy nagy problémák vannak a vegyi anyagokkal, és azt is tudjuk, hogy mekkora befolyással van ez az egészségünkre, és a gyermeknemzési képességünkre is. Jelenleg az a probléma, hogy mindezt nem tudjuk megfelelő, megbízható tudományos érvekkel alátámasztani. Ez az a terület, ahol nem nagyon szeretek politikus lenni, mert attól tartok, hogy majd húsz év múlva az emberek azt fogják mondani, hogy te akkor ott voltál, te akkor politikus voltál, tudhattál, tehetél volna valamit ez ellen, és nem tettél ezért nagyon fontos, hogy legelsősorban a megfelelő dokumentáció meglegyen, annak érdekében, hogy a jelenlegi veszélyes tendenciát meg tudjuk állítani, hogy az egészségre káros, a gyermeknemzési képességre káros anyagokat ki tudjuk zárni. De hát mindahogy tudjuk, ahogy a Dán trónörökös herceg felesége is illetve a Dán herceg felesége is megszült éppen ma reggel, hát azért még hál' Istennek vannak emberek, akik, akik képesek a gyereknemzésre. Úgyhogy ez a kérdés mindenképpen nagyon fontos. Esetleg még beszélhetek valamiről, vagy már be kérem fejeznem? Még a kap kizöldítéséről is szó volt. Nagyon fontos, hogy itt a a kizöldítésről azt tudjuk, hogy egyrészt az a fontos, hogy valóban zöld legyen a kap, másrészt pedig az a fontos, hogy a bürokrácia csökkenjen ezzel kapcsolatban. Az önök országában mindenféle vélemények vannak nálunk, 45 ezer embernek adnak mezőgazdasági támogatást. Na most, hogyha én őket megkérdezem, 117 kérdést fölteszek nekik arról, hogy szerintük hogy, hogy, is, mi, hogy is legyen, milyen legyen a kapreform. Hát ők is meg fogják mondani, ő, ők majd erre ugyanannyiféle választ fognak adni. Nagyon fontos tehát, hogy meglegyen a megfelelő jogalkotás, de a bürokrácia csökkentése legalább annyira fontos a kappal kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a legtöbb kérdésre válaszoltam. Nagyon szépen köszönöm az érdekes vitát. Vielen Dank. Köszönjük szépen, miniszter asszony, a világos szavakat, a világos álláspontot, amit útravalóul elmondott nekünk a Dán soros elnökség időszakára, és azok a témák, amelyekről szólt, ezek a polgárokat érintik, az állatszállítás például egymillió polgár aláírására tartott számot, tehát itt most ugye majd hatályba fog lépni az európai polgári kezdeményezésről szóló jogszabály. Nem ez lesz az első kezdeményezés, ami nem ez lesz az utolsó kezdeményezés, amit itt most útnak indítottak. Itt a parlamentben jó lenne egy olyan meghallgatást rendezni, ahol mind a parlament, mind a bizottság jelen lenne, és jó lenne, hogyha a tanács is ott lenne. És úgy gondolom, hogy tehát a polgári kezdeményezés a polgárok részvételnek növekedését fogja hoz, magával hozni az önök elnöksége alatt. Fontos, hogy a környezetvédelmi politikában, az agrárpolitikában is fenntarthatóak legyünk, ebben segítjük a tanácsot, ugyanakkor mi is egy tanulási folyamatban vagyunk. Itt most a Lisszaboni szerződés szerint először reformáljuk meg az agrár és a halászati politikánkat. Tudjuk, hogy eh, most ugye együtt ülünk önökkel az asztalnál jogalkotóként, és a konzultáció lehetőségéből igenis eh, de a konzultáció lehetőségét igenis használni fogjuk, és jó lenne, hogy ezek a területek ezáltal egy fenntartható kialakítást nyernének. Amit tehetünk a siker érdekében, a tanácsi működés sikere érdekében, azt meg fogjuk tenni, köszönjük a nyíltságot, amivel a mai kérdéseinket megválaszolta. Nagyon üdítő volt ez a vita, új szelek, frissítő szelek fújnak most a tanács irányából, úgyhogy ehhez köszönetet mondunk, és legutóbbi alkalommal megnéztem, hogy milyen gyakran voltak csúcsok, és milyen gyakran lesznek. Most ez egy nagyon megterhelő fél év lesz, de biztos, hogy megéri majd. Úgyhogy sok sikert kívánok, és örülök az együttműködésnek. Thank you. So, die Sitzung ist dann unterbrochen. A ülést tehát akkor most berekeztem. 15 órakor pontosan folytatjuk a munkát egy másik miniszter látogatásával, tehát nagyon remélem, hogy minden kolléga 15 órakor pontosan itt lesz.